Oké, Madame Pilar de la Riva. on va commencer. Akkor elkezdjük a munkát. Még nem érkezett meg a bizottság képviselője, de ennek ellenére. A tudja rivát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem ért ide mindenki. Tegnap nagyon intenzív munkanapunk volt, ma is sok tennivalónk lesz. Tegnap és ugye sokat dolgoztunk, tehát lehet, hogy még vannak, akik az irodájukban vannak. Gariba úrat üdvözlöm az Európai Bizottság képviseletében, az Energiafőigazgatóságtól van itt, és Amé úrat is köszöntöm. Ők azért jöttek el, hogy egy tanulmányt mutassanak be nekünk az európai atomerőműveken végzett stressztesztekkel kapcsolatban. Ezeket a teszteket ugye Európában végezték el és én csak két szóban bevezettem ezt a nagyon fontos előadást. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy ez a szakbizottság a fukushimai események óta nyilván rögtön reagált, és nagyon nagy figyelemmel kísérte ezeket az eseményeket, a teszteket, a jelenlegi, az atomenergia jelenlegi helyzetét Európában már, Tavaly júliusban meghallgattunk egy előadást, egy beszámolót a Joint Research Center és az IEA szakértőitől, tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőitől, akkor a Japánban kialakult helyzetről szólt az előadás. Az atombiztonságról is fognak beszélni a szakértőink, és én is ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez ugye nagyon fontos téma, most visszatértünk rá, és dolgozunk is rajta. Egyébként arra a jelentésre gondolok, amely az Euratom programmal foglalkozott, a Brezina jelentés. És egyébként az Euratom jövőjével is foglalkozunk, egy másik jelentéssel, a Skinner jelentéssel. Ez pedig a Horizont 2020-as keretében történik, tehát a mai meghallgatás ez nem csak azt jelenti, hogy minket mennyire foglalkoztat ez a kérdés, hanem azt is jelenti, hogy most egy helyzetet értékelünk ki, és ez a kiértékelés aztán fontos hatással bír majd azokra a döntésekre, amelyeket ennek a szakbizottságnak kell meghoznia. Tehát ezek után akkor át is adom a, adom a szót az előadóinknak, megköszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és megköszönöm a kedves türelmüket is, hogy megvárták itt a kezdést. Gondolom, hogy Gariba úr kezdi, mint első előadó. Köszönöm szépen, és parancsoljon. Ugye tudja, hogy mennyi idővel rendelkezik, nem sok, mert sok a dolgunk, tehát kérem szépen, hogy próbáljon meg röviden és tömören beszélni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, március 25-én 2011-ben az Európa Tanács, Európai Tanács megbízta az Európai Bizottságot, hogy három dolgot végezzen el. Először is dolgozunk egy módszertant, amelynek segítségével átfogó kockázati és biztonsági értékelést tud végrehajtani a nemzeti felügyeleti szervekkel és az ENSZ csoporttal. Azt is kérték, hogy a szomszédos országokra terjesszük ki ezeket a teszteket, illetve a világ annyi országára, amennyire csak lehetséges. Arra is kértek bennünket, hogy vizsgáljuk felül a nukleáris biztonsági kereteket az EU-ban ma Remé urat meg fogjuk majd hallgatni, aki a francia hatóság képviselője, és beszámol majd nekünk arról, hogy mi a helyzet a végrehajtással kapcsolatban, tehát a stressztesztek végrehajtásával hol tartunk. Zsamé úr volt a tanács elnöke, amely ugye felelős volt ezért a felülvizsgálatért, a egyes tagállamok egymást vizsgálták. Először is gratulálni szeretnék mindenkinek, aki közvetettem vagy közvetve részt vett ebben a munkában. Azért mondom ezt, mert nagyon hosszas és kemény éven vagyunk túl. És rövid idő alatt elég sok eredményt elértünk. Az eddig erőfeszítéseink igen jelentős eredményekhez vezettek, különösképp, hogyha figyelembe vesszük, hogy minden munkát önkéntes jelleggel végeztek el az érintett felek. Most röviden szeretném összefoglalni azt a három lépést, amin végighaladtunk. Először is a nemzeti szinten kezdjük. A nemzeti felügyeleti szervek kérésére az összes atomerőmű működtetője az EU-ban, illetve Svájc és ukrajnai erőművek működtetői átértékelték a működtetést, a módszertant, az európai szabályzókkal és a bizottsággal együttműködve. Még mindig nemzeti szinten elvégezték ezek a szervek az elemzést, majd nemzeti jelentéseket készítettek. Ezek a jelentések mind beérkeztek a kitűzött határidő előtt, tavaly december 31 előtt. Az értékelést azt a szokásos rendszerben végezzük el, amit az engedélyezési eljárás keretén belül végzünk, erről majd nem sokára hallhatnak többet is. Mi volt ennek a fő célja? Az, hogy a fukushimai balesetből levont következtetéseket alkalmazzuk, tanuljunk ebből, és értékeljük azt, hogy a biztonsági előírások elégségesek-e a különböző események kezeléséhez, és olyanokhoz is, mint amelyek például a Fukushima-i esetben történtek, tehát például a cunami, és így tovább. Hát hangsúlyozom, hogy ez az első alkalom, hogy ennyire átfogó értékelést hajtottunk végre egyszerre az EU-ban az összes atomerőművön, és ugyanolyan technikai specifikációknak megfelelően jártunk el. Aztán a másik dolog, a következő fázis, 2012. január és áprilisa között következett a peer review, és én említettem ugye a nemzeti jelentéseket, tehát 17 ország, 70 ország vett részt, Európában kb. 50 reaktort értékeltek, több mint 80 szakértő dolgozott a nemzeti felügyeleti testületektől, 24 atomenergiával rendelkező, illetve nem rendelkező országból, és természetesen az Európai Bizottság is adott szakértőket. Kanada, Horvátország, Japán, az Egyesült Arab Emirátusok és az USA is részt vett a munkában, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is küldött szakértőket. Ez a felülvizsgálat oda vezetett, hogy elkészült egy konszolidált jelentés, amely egész Európára vonatkozó ajánlásokat fogalmaz, valamint elkészültek a részletes nemzeti jelentések országokra lebontva, atomerőművekre lebontva. Ezek a jelentések mind nyilvánosak, elérhetők a honlapon, és nyugodtan nézzenek bele, hogyha szükségük van erre. A harmadik dolog április 26-án, tehát ez néhány nappal ezelőtt volt, a felügyeleti szervek és az Európai Bizottság megállapodtak és kiadtak egy közös közleményt. Megállapodtak abban, hogy szükség van egy cselekvési tervre, amely utánkövetésként működik ehhez a munkához, és amely garantálja, hogy az ajánlásokat valóban végrehajtják a nemzeti hatóságok. Az ESZREG és az Európai Bizottság meg fogja vitatni ezt az akciótervet a következő ülésükön, az, ami július 3-ára van kitűzve. Miután sikerült megállapodni ebből, ezen, és az Európai Tanács is e, megállapodott, akkor az egész folyamat, a stressztesztekkel kapcsolatos véleményt megkapjuk, a nemzetközi dimenzió, ennek a nemzetközi dimenziójáról kapcsolatos véleményt is, illetve a nukleáris biztonsági keretekről kapcsolatos véleményt is. Ezek alapján pedig majd újra a tanácshoz megyünk és beszámolunk az eseményekről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, uram, és köszönöm azt is, hogy ennyire röviden és tömören fogalmazott. Nagyon világos volt, amit elmondott. Most pedig Filip Zsamének adom át a szót, és őt is megkérem, hogy rövid legyen. Merci beaucoup, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is mondta, a biztonsági hatóság egyik tisztviselője vagyok Franciaországban, és nagy megtiszteltetés, hogy beszámolhatok az európai stresszteszt eredményeiről, illetve szakértői felülvizsgálat eredményeiről. Európai polgárként, francia állampolgárként, angol nyelven tartom a kapcsolatot a munkában, tehát azt hiszem, hogy itt angolra szeretnék váltani az engedelmével, mert hogy jobban ki tudom fejezni ennek a szakterületnek a gondolatait. Oké. Okay. La, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que dans le souci de les... Annyit szeretnék még mondani, hogy minél több időt szeretnék hagyni a kérdésekre, ezért néhány ábrát eltávolítottam a prezentációmból, hogy minél interaktívabb legyen a prezentáció menete. És most angolra váltok. Három részben szeretném előadni a stressztesztet, először összegezve, aztán, a, illetve a stresszteszt és peer review összegző információit, aztán egy kicsit részletesen a témát, és végül összefoglalnám. Mielőtt belemennék a terhelésvizsgálat menetébe, a Fukushima-i baleset fő paraméterét szeretném bemutatni, mert ennek alapján folytattuk le a stressztesztet, illetve a peer review-t is. Tehát milyen tanulságokat vontunk le, és milyen kérdések merültek fel ennek nyomán. Of the first wave that went over the dike of Fukushima Daiichi, so this is the instant a Fukushima Daiichi gátnak az átszakadásával kezdődött a cunami nyomán a nukleáris katasztrófa, és egyre több víz ömlött be, végül a teljes üzemet elöntötte. Tehát óriási pusztítást, rombolást végzett. Tehát sokkal nagyobb volt a természeti katasztrófa, mint amire számítottak, és ebből következett, ami történt. A második fontos dolog, a földrengés, illetve a szökőár, a cunami, de főleg a szökőár tönkretette az elektromos ellátóberendezéseket és a hűtőrendszert is. Tehát egyszerre szinte minden biztonsági rendszer tönkrement, vagy elérhetetlenné vált. Ez volt a második fő jellemző. A harmadik jellemzője ennek a, az incidensnek, hogy nagyon súlyos balesetek halmozódása nyomán állt elő, ezek rendkívül nehezen voltak kézben tarthatók, és emiatt a mag leolvadt, illetve külső hatások is megjelentek. Tehát ezek a balesetnek a tanulságai. És a stressztest, illetve a peer review szempontjából ez volt a három fő jellemző, amit figyelembe vettünk. És ez a három fő témája is az európai stressztesztnek, tehát természeti katasztrófa, biztonsági berendezések, rendszerek kiiktatása, és a súlyos károsodás hogyan jártunk el a stresszteszt során. A módszertan, amit követtünk mindkét vizsgálat esetében, azt a Weimar a Vinra fejtett, a Venra dolgozta ki. Ez egyfajta szakértői csoport, amelyet a szabályozó hatóság jelölt ki, és műszakilag ők állítják össze az eljárásnak a specifikációját. És ez a klub az ENSZ-regnek terjesztette elő a javaslatát, ez egy konzultatív csoport a bizottság részvételével, illetve a felügyelet részvételével. És ők hagyták jóvá az eljárás menetét, tehát így alakult ki a technikai eljárás. Massimo már leírta az imént a különböző lépéseket, bemutatta a két nemzeti, illetve az egy szakértői felülvizsgálati lépést. Szeretném hangsúlyozni engedelmükkel, hogy nagyon gyakran elhangzik, hogy az üzemeltetők a maguk önértékelését elvégezték, és azt csináltak, ami nekik tetszett. Ez nincs így. Tehát ilyenkor az történik, hogy európai specifikáció meg van határozva, és a nemzeti üzemeltetők ö, arra kötelezik, a felügyelet arra kötelezi az atomerőmű üzemeltetőjét, hogy ennek megfeleljenek. Tehát európai összszabályozás létezik, ezt nemzeti szinten végrehajtják, és a nemzeti szint kötelezi az üzemeltető társaságot is. És az utolsó lépés előírja a szakértői felülvizsgálatot, amely a szabályozók által összeállított jelentésre terjed ki, illetve az értékelés elvégzésére, valamint az ennek nyomán kialakított megállapításokra. A peer review hatája a nemzeti szabályozók által összeállított eljárást vizsgálta, és itt atomerőművel rendelkező, illetve nem rendelkező országok szabályozó is részt vettek ennek a kialakításában. Tehát az üzemeltetőtől ez egy függetlenített felülvizsgálat, egy független felügyeleti szabályozói felülvizsgálat. És végül hozzátenném, hogy nem csak az atomerőművel rendelkező országok szakértői vettek benne részt, hanem bármely olyan atomerőművel nem rendelkező ország is jelölhetett szakértőt, amely kívánt ebben részt venni. És teljesen egyenlő bánásmódban részesültek az atomerőművel nem rendelkező országok szakértői. Massimo úgy gondolom, hogy már említette azt is, hogy kik voltak a résztvevők, európai tagállamok, az Európai Bizottság atomerőművel nem rendelkező európai államok, atomerőművel rendelkező nem európai országok, illetve az Atomenergia Bizottság megfigyelői. És most a szakértői felülvizsgálat menetére szeretnék rátérni. Alapvetően két különböző lépésből épült fel ez a felülvizsgálat. Az első lépésben a 17 jelentés szerepelt, amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok állítottak össze az országaikban történt folyamatokról, és aztán a három témakörön mentünk végig. Ezeket már említettem. És a felülvizsgáló szakértőknek végig kellett olvasniuk a jelentéseket, kérdéseket tettek fel, és a Nemzeti Szabályozó Hatósággal kialakult egy egyeztetési folyamat. 80 résztvevő volt összességében. Az elméleti irodai felővizsgálat az három hónapig tartott, és aztán Luxemburgban 51 felővizsgálati találkozót tartottunk. A nemzeti szabályozó hatóságok megjelentek a szakértők előtt, és elmagyarázták, hogy mi történt az egyes témakörökben az ő országukban, és válaszoltak a feltett kérdésekre. Ez volt tehát a szakértői felülvizsgálatnak az első része. A második pedig a szakértői országfelülvizsgálatot foglalt magam, és 17 érintett országban 4-5 napot töltöttek a szakértők valamennyien. Tehát ennek alapján ismét kérdéseket tettek fel a szabályozó hatóság képviselőinek, és olyan részletekre is rákérdeztek, amelyek nem tűntek fel a szabályozó hatóságnak. Tehát ez nagyon kemény munka volt számukra. És aztán az országlátogatások mellett még egy tervezett külön látogatásra sor került egy kiválasztott országban. Egy üzemi látogatást tartottak. Ez nem egy ellenőrzés volt, egy kiválasztott atomerőművet végig jártak. Jelzésértékű információkat gyűjtöttek az elvégzett munkának a mélységéről amelyet elvégzett a szabályozó hatóság. Tehát mindig hasznos látni egy konkrét esetet, az jobb, mint hogyha csak papírból vizsgálódik az ember. Ez volt tehát a cél. A szakértői felülvizsgálat egyik célja az volt, hogy elérjük a nagy közönséget is a tájékoztatással. És a, mivel a tanácsot is említettem, két nyilvános ülésre sor került, bárki részt vehetett ezen, aki szeretett volna. Az egyik január 17-én a magát a peer review folyamatot mutatta be, május 8-án volt a felővizsgálat lezárását követően az eredményekről a második, és 200-an voltak ott, nemzeti szabályozóhatóság, civil szervezetek, és az üzemeltető képviselői, és nagyon sok idő volt kérdésekre, válaszokra illetve az ENSZREG internetes honlapján is külön oldalakon tettük közzé angol nyelven a jelentéseket, illetve átfogó információkat adtunk a stressztesztről, a peer review-ról is, és közérdekű információk, valamint a különböző projekttel összefüggő információk jelentek itt meg, és volt lehetőség kérdéseket is feltenni. Nézzük akkor, hogy mi volt az eredménye ennek az egész eljárásnak. 18 jelentés született, egy összefoglaló jelentés ajánlásokkal európai szinten, amely az egész eljárást összegezte. És 17 különálló országjelentés szintén konkrét ajánlásokkal és megállapításokkal az egyes országokat tekintve. Engedjék meg, hogy összefoglaljam a szakértői felülvizsgálatnak az eredményét nem országról országra, hanem európai szinten. Az első megállapítás általánosságban az volt, hogy jelentős lépéseket tettek minden országban az üzembiztonság növelése érdekében. A stressztesztet, illetve a peer review-t mindenki kivétel nélkül komolyan vette. Tehát ez kétségkívül megállapíthatóvá vált ugyanakkor eltérő mértékben hajtották végre a gyakorlatban a meg különböző ajánlásokat, hiszen a szabályozás eltér országról országra Európában, és a nukleáris programok is eltérőek. Európában következetesen kezelik az erősségeket, gyengeségeket az atomerőművek esetében, és az üzembiztonságot robosztusságot úgymond, a teherbírást komolyan veszik. Tehát azt gondolhatna az ember, hogy sokféleség van e tekintetben is Európában, ez nincs így, mert van következetesség, annak ellenére, hogy eltérések is találhatók, tehát globálisan összefüggő összképet tapasztaltunk. És utolsó pontként említeném, hogy a különböző robosztusságra törő intézkedések már megtörténtek, vagy megfontolás alatt állnak az egyes országokban. Mobil berendezések, tehát generátorok, vagy hordozható szivattyúk, amennyiben természeti katasztrófa miatt vízbetörés jelenne meg. Tehát még biztonságosabbá megerősítették tették a létesítményeket, hogy a az árvíznek, illetve földrengésnek, egyéb katasztrófáknak is ellen tudjon állni az atomerőmű, és kiképezték a dolgozókat is. Tehát országonként ezeket külön-külön megállapítottuk, és ezek szerepelnek az ország jelentésekben is. Négy fő európai szintű ajánlás fogalmazódott meg a jelentés lapjain. Először is a természeti katasztrófákra való felkészülés és a biztonsági tartalékoknak a megtervezése nagyon fontos Európában. Ez az a terület, ahol a legtöbb eltérés tapasztalható. Tehát nem minden ország értékeli egységesen a földrengéseket, illetve az árvizeket. Tehát biztonsági tartalék felülvizsgálatra is szükség van, és itt nincs következetesség, egységesség a VENRA, az elérhető legjobb európai szaktudást figyelembe véve útmutatót fog majd összeállítani az atomerőművel nem rendelkező országok tapasztalatait is tekintetbe véve arról, hogy hogy kell értékelni a természeti katasztrófákat, és milyen biztonsági tűrésekkel kell számolni ami szintén egyértelművé vált az európai stressztesztből és a szakértői felülvizsgálatból, hogy azokban az országokban, ahol rendszeresen teljes körű, például minden tíz évben elvégzett felülvizsgálat történik, tehát átvilágítják részletesen az atomerőművet, és megnézik, hogy minden tekintetben megfelele, elgondolkodnak, hogy hogy tehető biztonságosabbá, illetve a frissebb elvárásoknak hogy felelhet meg a peer review során az derült ki, hogy azok az országok, amelyek ezt komolyan veszik és rendszeresen elvégzik, sokkal meggyőzőbben tudják bemutatni, hogy valóban katasztrófa álló az atomerőművük, és az ENSREG hangsúlyozza emiatt ezt a rendszeresen elvégzett biztonsági átvilágítást, hogy ez mennyire fontos. Aztán Az épség megőrzése nagyon fontos a katasztrófák nyomán, ez volt a következő ajánlás. A fukushimai baleset azt hangsúlyozza, hogy a struktúrának, a belső szerkezetnek az épségét kell elsősorban biztosítani, hiszen a sugárzás és a 79-es Three Mile Island katasztrófa nyomán szintén arra bukkantunk, hogy a sugárzás megelőzése, az ott dolgozók biztonsága, a társadalom biztonsága e, ezen múlik elsősorban. Tehát a harmadik ajánlás, hogy a szabályozó hatóságok azt is vegyék figyelembe a vizsgálat során, hogy a már ismert ajánlásokat, intézkedéseket a lehető leggyorsabban léptessék életbe a gyakorlatban. És utolsó európai szintű ajánlásunk az volt, hogy a peer review egyik következtetése az volt, hogy a baleset megelőzést célzó intézkedések különösen fontosak, és a szokatlanul súlyos természeti katasztrófákra való felkészülés nagyon E, fontos elővigyázatossági intézkedés. Milyen következményei vannak ennek? És itt ismét Fukushima-ra utalok vissza. Elő kell írni az üzemeltetőknek, hogy készüljenek fel olyan helyzetre, amelyben teljesen tönkre megy az üzem, illetve elszigetelődik, mint Fukushima-ban. És a tartós akár Fukushima alapján több hétig vagy több hónapig tartó katasztrófa következményeire is fel kell készülni, és szintén fel kell arra készülni, hogy teljes áramkimaradás és hiány áll elő. És kezelni kell tudni olyan balesetet is, ahol nagyon jelentős radioaktív szivárgás történt. Ezeket vontok le tanulságként a fukushimai balesetből, és erre hívtuk fel a figyelmet a felkészülésben. És műszereket kell biztosítani, segédeszközöket, mobileszközöket, hogyha minden tönkrement a helyszínen. Aztán katasztrófa védelmi lehetőségeket kell biztosítani, hogy megelőzzük a radioaktív szivárgásnak a következményeit. Tehát legyenek ott a helyszínen a segédcsapatok, és a helyi üzemeltetők támogatását biztosítsák. mert szintén fukushima tapasztalat, hogy néhány nap alatt kimerülnek az ott dolgozók, és már nem tudják ellátni a feladataikat. Fukushima-ban volt egy üzemeltetőket védő épület, a dolgozók a szivárgás ellenére ott tudtak maradni, mert hát, hogyha ez az épület nem lett volna, akkor nem tudom, hogy az atomerőműből mi maradt volna mára, hol lennének most. Tehát minden európai atomerőmű üzemeltetőjét eh, eh, erre kell kötelezni, ezt meg kell fontolni a szabályozó hatóságnak. Azzal szeretném zárni, hogy a szakértői felővizsgálat egyértelműen jelezte, hogy mennyire hasznos stressztesztet eh, lefolytatni, illetve elvégezni a felülvizsgálatot és a robosztusságot hangsúlyozni. A jövőben az ENSZREG intézkedési tervét végrehajtva a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együttműködésben hajtjuk majd végre a stresszteszteket. Július elején fogják majd az ENSZ elé terjeszteni az erre vonatkozó tervet, amely már elkészült. Még egy témát szeretnék megemlíteni. A katasztrófa felkészültség külső helyszínen tulajdonképpen az Európai Tanács által meghatározott stresszteszt és peer review részét nem képezte, de Fukushima egyik első tanulsága volt, és a társadalmi párbeszéd is erre mutatott rá hogy ez szintén nagyon fontos. A, az összegző jelentésben a szakértői felülvizsgálat ugyancsak arra mutatott rá, hogy Fukushima nyomán a katasztrófa védelem külső felkészültségét is fokozni kell. És tulajdonképpen még két ábrán maradt, de nagyon gyorsan le tudom zárni az előadást. A szakértői felülvizsgálat komoly kihívás volt, most ezt nem részletezném, nem voltunk az elején biztosak abban, hogy sikerül elvégezni, de annyit mondanék róla, hogy nagyon komoly erőfeszítés volt, 500 ember évet vett igénybe, ami hát egy nagyon komoly munka, és példaértékű eljárás volt nemzetközi szempontból is, tehát itt most Japánra, Amerikára gondolok, és az volt a célja, hogy minden európai ország és Európa egésze is nagyobb biztonságban élhessen. Köszönöm szépen! Ehm, Köszönöm. Azzal abszolút egyetértek a tapsal egyébként mondja az elnök, és kérem, hogy azok, akik jelentkeztek kérdéssel, azok röviden tegyék fel a kérdést. Tízig tart ez a szakasza a munkánknak. Kicsit késve kezdtünk, mert kevesen jelentek meg reggel kilenckor, tehát kicsit késve kellett kezdenünk. Használjuk ki ezt a rendelkezésre álló 20 percet. Első kérdés. Hvala lepa, bom poskušala biti krajša. Ehm, ogromno dela je bilo opravljenega. Nagyon röviden fogom, fogok kérdezni. Az első kérdés ugye az, hogy szinkronizálni kellene az atomenergia biztonsági intézkedéseket Európában. Ez a legfontosabb, ez az, ami hozzáadott értéket jelent európai szinten, ez a szinkronba hozatal. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Felmerül gyakran, hogy az eredmények alapján új Európai Uniós jogszabályokra lehet számítani és ennek következtében majd komoly javuló fejleményekről fogunk tudni beszámolni. Én ezeket még nem látom, ezeket a javulásokat, de azt azért megkérdezném, hogy a, önök a stresszteszt fényében milyen jogszabályi változtatásokra számítanak. A másik kérdésem abból indul ki, hogy alapvetően itt egy bizalmi kérdésről van szó, amelynek van egy műszaki aspektusa, de van egy politikai aspektusa is. Ez a politikai aspektus összefüggésben van a közvélemény hozzáállásával. A közvéleményben nyilván felmerülnek kérdések, de ezeket a, ezeknek a teszteknek az eredményéről egyébként támogat, tájékoztatni kell a közvéleményt, és ebben az ügyben hogyan állunk. A másik dolog pedig az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hitelessége rendben van-e, és a biztonsági kérdés úgy általában. Euh, köszönöm euh, elnök asszony, és köszönöm Zsamé úrnak is az előadását. Én euh, már másodszorra hallok e, ilyen előadást, de pontosításra van szükség. E, természetesen Fukushima nyomán e, helye volt annak, hogy egy ilyen stressztesztet végrehajtsunk, de alapvetően azt nem tudjuk, hogy a 143 reaktor közül Európában melyek a legsürgősebben javítandó reaktorok, illetve melyek azok a reaktorok, amelyeknek elfogadható a biztonsági helyzete. Eh, tehát nem látunk tisztán azt mondták, hogy egy vizsgálatot tartottak egy országban, azért van különbség a között, hogy a három reaktor közül egyet néztek meg, vagy az 50 valahány közül egyet néztek meg, mert Franciaországban mintegy 50 reaktor van. Korábban elhangzott az atomenergia biztossággal kapcsolatban, hogy a Fessenheimi reaktor például nem megfelelő állapotban van technológiai szempontból a, ugyanis el kell különíteni a vezérlő termet a reaktortól. Ezzel mi a helyzet? Milyen költség tényezőket azonosítottak. Én azt gondolom, hogy fontos lenne a szükséges munkálatok költségeit beárazni. Eh, emellett szó volt eh, az alvállalkozásokról is, illetve az alvállalkozói helyzetről. Fukushima-ban és máshol is az alvállalkozó alvállalkozója okozza leginkább a problémát, amely megint csak biztonsági kérdéseket vet fel. Akkor én itt most abba is hagynám. Zsadó. Köszönöm, Zsadó kolléga. Merci, euh, Köszönöm szépen, eh, elnök asszony önök is eh, tudják, hogy a zöldek a, eh, az atomenergia ipar eh, felszámolását tűzték ki célul, ugyanakkor a kockázatok minimalizálása egy köztes célpont, illetve célkitűzés. Itt már azért az Európai Bizottság követett el hibát, mert márciusban a miniszterek egy nagyon átfogó elemzést rendeltek meg, és aztán az ENSZ-reg, illetve az UNRA nyomására, a Venra nyomására ezt lehatárolták földrengés veszélyre, illetve áradás veszélyre, eltekintve egy sor más kockázati tényezőtől és így ennek következtében olyan helyzet állt elő, amely arról szól, hogy egy nagyszerű kommunikációs gyakorlatot, egy nagyszerű módszertan kialakítást láttunk, de azért mégiscsak nem akarom karikatúrává alakítani ezt a helyzetet, de ahogy Sarkozy volt elnök mondta, nem fogjuk bezárni Sunanheimot azért, mert Fukushima-ban szökőár volt, mert Franciaországban nem lesz szökőár. Ugyanakkor van tűzeset probléma, más technológiai problémák, vagy ezeknek együttállása, amelyek komoly balesetet okozhatnak, és olyan valós veszélyekről van itt szó, amelyeket nem vizsgáltak a stressz során. Fukushima kapcsán a nagy balesetveszélyt akarták eh, feltárni, ugyanakkor eh, Fukushimát eh, abszolút példaként tekintették, és arra terjedt ki a vizsgálat, hogy a földrengés, illetve a szökőár mit okozna az európai atomerőművekben, más kockázatokat nem tártak fel eléggé. Bácsitis kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Én litván vagyok, és éppen ezért eh, nyilván érdekel engem ez a téma közelebbről is, mert eh, nálunk is vita zajlik a jövőbeni atomerőművek sorsáról, eh, illetve arról, hogy lesz-e ilyen a jövőben. És ez eh, visszavezet bennünket a reaktorok biztonsági állapotához, a megépítendő reaktorok biztonsági állapotához emlékeztetnék arra, hogy Litvániának le kellett állítania a saját eh, atomerőművét, illetve reaktorát. Nem tudom, hogy az Európai Bizottságnak van-e valami fajta elemzési terve azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban vannak a most használt reaktorok, illetve a stressztest alapján levontak-e olyan következtetéseket, amelyek szerint egyes reaktorokat be kell zárni biztonsági okokból. A másik felvetésem az lenne, hogy egy négy-öt napos látogatás elég rövid. Nem tudom, van-e értelme egy ilyen látogatásnak, mert az, ami négy-öt nap alatt megtudható, az akár dokumentumból is megtudható, dokumentumokból is megtudható. Önök azt is említették, hogy a biztonság megerősítő intézkedések eltérnek tagállamról tagállamra, mert az attitűdök is eltérnek. Ez alapján merül fel a kérdés, hogy önök szerint, akkor ezek szerint vannak olyan tagállamok, amelyek nem figyelnek eléggé oda a nukleáris biztonságra, akkor viszont melyek ezek? Ami pedig a, az atom, a sugárzás elhatárolást illeti, e, a containmentet, e, nos, ennek a kialakítása rendkívül költséges, ami nagyon költségesé teheti a, magát az atomenergiát, és Rebecca Harms következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megismételni a kérdést a stressztesztel kapcsolatban, ami arról szól, hogy most ez befejeződött-e vagy sem, mert Öttinger biztos, amikor legutóbb nálunk járt, ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy további látogatásokra van szükség és megnevezett, vagy legalábbis említett négy atomerőművet, Te, Temerin, Fessenheim és Katonau, a negyediket nem említette meg. Nem tudom, hogy ezek a látogatások továbbra is napirenden vannak-e, vagy változott a helyzet, más álláspontja lett időközben a bizottságnak, ezt szeretném tudni, illetve azt is, hogy milyen follow-up tanulmányokra van szükség az üzemlátogatások után. A kollégák által felvetett kérdésekhez kapcsolódóan nekem egy kérdésem lenne a második containment réteg, a második elszigeteléssel kapcsolatban. Miért meg lehet-e mondani, hogy egyik módszer jobb-e, mint a másik, és hogyan lehet világosabbá tenni akkor a második elválasztás leszigeteléssel kapcsolatos tennivalókat? Vannak-e további ellenőrzések tervbevéve egy esetlegesen bekövetkező repülőgép katasztrófa esetére. Eh, ön is említette, hogy Fukushima, a fukushimai erőművet nem sikerült ellenőrzés alá vonni, még hónapokkal a baleset után sem, sőt valójában mostanra sem sikerült ellenőrzés alá vonni, legalábbis hivatalosan nem jelentették be, hogy ellenőrzés alá lettek volna vonva ezek a, ezek a, a reaktorok ott Fukushimán. És azóta is eh, szakértők eh, járnak arra, hogy különböző következtetéseket levonjanak ebből a balesetből, nekünk is nyilván ez ezek eh, hasznosak lehetnek. Eh, úgy tűnik, hogy ott nem fejeződött még be a munka, eh, ott katasztrófelhárítás zajlik még most is. Három reaktor leolvadt, Továbbra is magas a sugárzási szint. Tehát ezek a körülmények elég súlyosak, és ezeknek befolyással kellene, kihatással kellene lennie az európai ellenőrzésekre is nevezetesen meg kellene vizsgálni az atomerőművekhez közelfekvő európai nagyvárosok sorsát, hogyan lehet például Párizst kiüríteni, stb. És 7 minúti. Még négyen kívánok hozzászólni, és 7 percünk van már csak, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy próbáljon meg egy percen belül maradni. Eleve negyed óra késésre kezdtünk, mert nem voltak itt. Kérem, működjenek együtt, frankok! Oui, merci, Madame la Présidente. Rapid. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm én is a, e, az előadást. Megint csak biztonsági kérdésről szólva, ne gondolják azt, hogy a jelenlegi, azt gondolom, hogy a jelenlegi jogszabályokat kellene a lehető legjobban megvalósítani. Atomenergia témában van egy irányelvünk, amely 2011. júliusára nyúlik vissza. Ennek a végrehajtása hol áll? illetve mi van az Európai Unió szomszédos területeivel is, mit tehetünk annak érdekében, hogy a biztonsági szabályok nemzetközi szinten is harmonizálásra kerüljenek. Köszönöm. Grazie, kolléga Franco. Köszönöm, Franco kolléga, hogy ennyire rövid volt. Fiona, hol következik? Köszönöm, elnök asszony. Először is Ömé úrnak megköszönöm ezt a nagyon világos összefoglalót, és egy dologra szeretnék reagálni, mert ön is szólt erről röviden az elszigetelés kérdése. Mi történik, hogyha egy atomerőmű azért, eh, mert mondjuk szennyezetté válik a környezet, vagy pedig eh, megszakad az áramellátás, vagy fizikai mondjuk elérhetőség is, távközlés, utak miatt nem elérhető. Mi történik egy ilyen atomerőművel, amikor így elszigetelődik? Én aggódtam azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a mobil személyzetet esetleg, vagy támogatást, fizikai támogatást hogyan lehet ilyenkor behozni. Hát egy elszigetelt esetben ez nem fog működni. Nem tudom, hogy ön szerint eleget tettünk-e a passzív biztonsági rendszerek kapcsán. Hogyan lehet biztonságosá tenni egy reaktort, hogyha kívülről nem lehet segítséget behozni? Köszönöm. Köszönöm, Fiona. Mondja az elnök asszony, Bobinska asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát azok a tagállamok, ahol atomerőművek működnek, nyilván más helyzetben vannak, mint azok, amelyek még most építik az atomerőműveiket. és Lengyelországban is egy ilyen építési folyamat indul. Az új biztonsági feltételek nyilván befolyásolni fogják az atomerőművek építési költségeit. Én azt szeretném tudni, hogy a bizottság mikor fog a tagállamoknak részletes információt küldeni a biztonsági követelményekről, amelyeket teljesíteni kell az új atomerőműveknek, amelyeket most építenek. Köszönöm szépen, Skinner kolléga következik. Köszönöm elnök asszony, elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni az előadások legnagyobb része alatt. Csak azt szeretném kérdezni, hogy a földrajzi helyszín például nem volt-e az egyik oka annak, hogy a stressztesteket hol hagyják végre, tehát mondjuk azt is figyelembe kéne venni, hogy hol van a földrengésnek, a cunáminak Európában nagyobb esélye, esetleg ez talán hozzáadhatna, vagy növelhetné az aggályokat, vagy nem. Tehát a földrajzi elhelyezkedés is kihat. Persze objektív módon kell tesztelni, és mondjuk egyfajta erkölcsi tudatosság is jelen van, fontos. Vannak olyanok, akik szeretnék azt látni, hogy objektív, tényeken alapuló vizsgálatok zajlanak. De hát nem tudom, hogy és Skinner kolléga abba hagyja, hogy fel lehet, használ, fel lehet -e ezt használni, hogy aztán később a különböző veszélyt okozó körülményeket csökkenteni lehessen. Ami a repülőgépeket illeti, hát nekem azt mondták, hogy a, mondjuk egy, ha lezuhan egy repülőgép, ennek nincsen hatása az atomerőműre, a kompozitanyagok és egyéb, tehát hogyha elkezd égni, és egyébek ennek nincs hatása az atomerőművekre. Kérdezem a szakértőt, hogy ő szerint ez igaz-e. Köszönöm, hogy az elnök asszony rengeteg kérdést kaptak a szakértők, és négy percünk van a válasz megadására. Először Kariga úrnak adom meg a szót, aztán pedig Zsamé úrnak. Remélhetőleg majd ők egymás között megosztják az időt, azt a keveset, ami van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket a bizottságnak tettek fel, és Remé úrnak fogom meghagyni a szakmai, technikai, jellegű kérdéseket, amelyeket a kedves képviselők tettek fel először is. Feljegyeztem, hogy többen is rákérdeztek az új jogszabályra a nukleáris biztonság témájában. Hadd emlékeztessem önöket, hogy mi az események sorrendje. A bizottságnak először is jelentést kell készíteni az Európai Tanács számára, és természetesen az Európai Parlamentnek is benyújtjuk ezt. Ez a jelentés októberre kell, hogy elkészüljön. Ezután reméljük, hogy egy teljes körű vitát sikerül lefolytatni, és ez a vita majd oda vezet, hogy a végén a jogszabálytervezetet be lehet nyújtani. A bizottság már jelezte, hogy három területe re kívánja a figyelmét fordítani az új irányelven belül. Az egyik az irányítás, illetve a nemzeti felügyeleti szervek függetlensége, a másik az, hogy milyen műszaki követelmények lennének az európai jogszabály részei, és a harmadik pedig az, hogy hogyan lehet az átláthatóságot javítani az atomenergia terén. Kaptam kérdéseket a biztonsági aspektusokról is. A képviselőket ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a tanácsi adhok munkacsoport, amely a nukleáris biztonsággal foglalkozik, most véglegesítette a munkáját, a jelentésük pedig nyilvános, a tanács honlapján megtalálhatják ezt a nyilvános jelentést. Természetesen nyilvánvaló, hogy a bizottság is elkészíti a véleményét, amikor a tanácsnak beszámol. Aztán kaptam még kérdést arra vonatkozóan, hogy a stressztesztek állapottal és stressztesztek hol tartanak. Én szerintem ez egy fontos kérdés. Abban az értelemben mondom, hogy ugye van itt valami nagyon lényeges. Alapvető fontosságú, hogy a stressztesztek eredményét és az ebből fakadó ajánlásokat a nemzeti hatóságok teljes mértékben végrehajtsák. A Nemzeti Felügyeleti Testületek, illetve az Európai Bizottság pontosan ezen dolgozik a cselekvési tervünket is nyilvánosságra fogjuk hozni. Remélem, hogy a legtöbb felvetésre válaszoltam, és mondom még egyszer, hogy a technikai jellegű kérdéseket Filipnek adom át. Filip, hát nem vagyok biztos benne, hogy ezek annyira műszaki kérdések. Egy valamit szeretnék kiemelni, ami nagyon sok hozzászólásból kiderült, az, hogy kinek a felelőssége a biztonság és az ellenőrzés, ez továbbra is a nemzeti hatóságé és ez hozzá kapcsol, ez kapcsolódik a helyi látogatásokhoz. Hallanak engem? kérdezi az előadó. Igen, én hallom önt, de választ szerettem volna kapni a bizottságtól a látogatások időzítésével kapcsolatban. Ön most akkor a bizottság nevében beszélt, akkor parancsoljon. Akkor folytatja a szakértő, a nemzeti hatóságoké a felelősség, és az atomerőművek biztonsága nem csak azokon a látogatásokon nyugszik, amelyeket elvégeztünk. A valódi biztonság az a 20-30-40 helyi vizsgálaton nyugszik, amelyet a nemzeti felügyeleti szervek végeznek el. Tehát tudják ezt, hogy a nemzeti felügyeleti szerveké az ellenőrzés feladata. Ezek a rövid helyszíni látogatások úgymond illusztratív látogatások voltak. Az intézkedések ára, hát Franciaország kapcsán tudok választ adni, körülbelül 100-200 milliárd euróról van szó. És még egy szakmai dolog, azt sem mondhatják, hogy a stresszteszteket csak a természeti katasztrófákat figyelembe véve végeztük. Az igaz, hogy ezekre odafigyeltünk, de például a rendszer működésében fennálló hibák, illetve az egyéb katasztrófákat is figyelembe vettük. A kollégám is elmondta, hogy a stressztesztek lezárultak, és most már a végrehajtás zajlik, tehát az eredményeket megosztjuk egymással, és az ajánlások végrehajtása folyik. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen a válaszokat a kérdésekre, és hát akik még pontosabb választ kívánnak kapni a kérdéseikre, azoknak mondom, hogy lesz még lehetőség a további kérdésekre később. Megköszönöm a kedves szakértőknek, hogy eljöttek hozzánk, hogy bemutatták a tanulmányokat, és megköszönöm a képviselőknek, akik a kérdéseket feltették. Egy picit késésben vagyunk, néhány percet várunk arra, hogy mindenki helyet foglaljon, és akkor megkezdjük a szavazást.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 Se tutti i colleghi sono pronti io vi prego di lasciare l'aula coloro che non, hanno, non devono partecipare. Ha mindenki készen van, akkor elkezdjük a szavazást, de kérem, aki nem vesz részt a szavazáson, az legyen szíves, hagyja el a termet, és akkor megkezdjük. Le liste sono arrivate. Mindenki megkapta a szavazási listát? On est Eh? Vi chiedo di cominciare con un voto per, per verificare il funzionamento del nostro sistema e per vedere se siamo appunto in numero. Ellenőrizzük egyrészt azt, hogy elegen vagyunk, megvan a szavazáshoz szükséges létszám, és hogy a rendszer is működik. Tehát akkor mindenki szavaz, amiről akar, igen, vagy nem, mert legyen szíves mindenki szavazni, hogy lássuk, hogy működik-e a rendszer.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 kérem az együttműködésüket, mert nagyon-nagyon hosszadalmas lesz ez a szavazás. És hát vannak itt bonyolult dolgok is, úgyhogy kérem, hogy mindenki nagyon figyeljen, és ha kérem, akkor magasra emelje a kezét. Az első jelentés Karinsz kolléga jelentése, ugye tegnap délután beszéltünk erről. És most akkor szavazásra bocsájtom a kompromisszumot, hogy a tanácssal egyetértésben. Kérdezem, hogy ki van mellette. Ki è contrario? ellene. Ezt elfogadtuk. És akkor a végszavazást elektronikusan bonyolítjuk le. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Ci sono un PPE di Egy néppárti képviselővel több van. Kérem, hogy valaki vegye ki a kártyáját. Köszönöm. Akkor lezárom a szavazást. Még nem. Még mindig egy néppárti képviselővel több van a kelleténél. Kérem, legyen szíves, valaki vegye ki a kártyáját. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Jó, 36-18 arányban elfogadtuk, akkor marad az állásfoglalás, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, votazione chiusa, ancora un PPE di troppo. Még mindig egy néppártival több van. Avete votato tutti, votazione chiusa e approvato. Lezárom, ezt is elfogadtuk. Lezártuk, gratulálunk Karinsz kollégának. A következő az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló jelentés. Kérem szépen. E, compromesso uno. Ki a favore? Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tart, tartózkodás elfogadtuk. Nem, elutasítva, mondják az elnök asszonynak, ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük. 52. 52. Scusate, scusate, Bocsánatot kérek, majd én megoldom, mondja az elnök asszony. Tehát kérem, hogy akkor figyeljenek. Azt mondtuk, hogy az 52-es módosítónál tartunk, és ellenőrzést kért valaki, tehát megnyitom a szavazást. 52-es módosító. 52. 52. Avete votato tutti, votazione chiusa. Lezárom, ha mindenki szavazott. Votazione chiusa, respinto. Elutasítottuk. Emendamento 53. Numero 3. Numero 3. 53-as, ez ö, még először a hármas következik, ki van mellette? Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. És most jön az 53-as, ami okafogyottá válik, ezért az 54-es következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 55 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62 mellette, ellene, és ellenőrzést szeretnék látni, tehát a 62-est ellenőrizzük, mert nem volt világos. Most egy szocialistával van több a kelleténél, jó, köszönöm szépen, most jó, akkor kérdezem, hogy mindenki szavazott-e? elfogadtuk. 63-as mellette ellene. Azt hiszem, ugyanezzel a többséggel, mint az előbb, ezt is elfogadtuk. 8-as mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 9-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Hiányzik még néhány szavazat. Jó, elutasítva. A 65-ös következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrzést kérnek, jó, akkor a 64-est megnyitom. Mindenki szavazott? Még hiányzik egy szavazat. Jó, akkor lezárom. Elutasítva, egy szavazattal utasítottuk el. hatos. következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük? Jó, akkor a 67-est ellenőrizzük. 66-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Két szavazattal elfogadtuk. Nehéz néha követni. 68-as. Ki van mellette? A 67-es okafogyottá válik. Mivel a 66-ost elfogadtuk, a 67-es okafogyottá válik, és a 68-asnál tartunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Hát, ellenőrizzük. 68-ast megnyitom. Mindenki szavazott? Még hiányzik néhány szavazat. Lezárom. Két szavazattal elfogadtuk. A 69-es oka fogyott, és a 70-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 71-es. És a 72-es, ezekről egyben szavazunk, ki van mellette. Ellene? tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 15-ös okafogyott, 82-es következik az is fogyott, akkor a 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de hát igen, nagyon sok esetben egy vagy két szavazaton múlott az eredmény, tehát talán jó lenne, hogyha 84-est is ellenőriznénk. Jó, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, ancora no? Mindenki szavazott, vagy még nem? Lezárom. Elfogadtuk ezt most. Négyes kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 22-es következik mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30 mellette ellenőrzést kérnek. Jó, akkor a 97-est ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Bocsánat, egy néppártival több van. Valaki, valaki vegye ki a kártyáját, kérem. Lezárom, elfogadtuk. Ahogy láttam. 30-as tehát mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 96 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 31 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34 mellette, ellene, elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 105 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 106 mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 106-ost megnyitom. Mindamento 106, la votazione elettronica aperta. Megnyitottam az elektronikus szavazást, mindenki szavazott. Votazione chiusa. Respinto. Lezárom, elutasítva. 107 mellette, ellene elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette, ellene tart, bocsánat, tehát mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 122 mellette,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 tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. A 39-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Hát igen, egyenlőek az igen és nem szavazatok, tehát ezt elutasítottuk. Nézzék meg, szavazat egyenlőség van. 40-es módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 41-est is ellenőrizzük. Hát nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de mindegy, akkor megnyitom, jó? Lamberts módosító a 41-es. Mindenki szavazott? Lezárom akkor. Elutasítva két szavazattal elnézést kérek, tényleg nehéz látni, hogyha csak kettő szavazatos különbség van, azért is, mert nem minden frakció van itt teljes létszámban. 42-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, akkor a végszavazást lebonyolítjuk most elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Na hát akkor elfogadtuk ezt a rendeleti javasl- javaslatot nagy többséggel. Lezárom tehát ezt a, ezt a napirendi, erről a napirendi pontról való szavazást, és következik az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések. Készen áll mindenki, hogy folytassuk? Tehát ez a 14-es napirendi pont és itt is megvan a szavazási lista. Emlékeztetem az árnyék előadókat, de hát mindenki emlékszik, hogy itt voltak blokkok, lehet blokkban szavazni, tehát, ha valaki a fő, ha, ha megszavazzuk a fő módosítót, akkor ez azt jelenti, hogy az egész blokkra ugyanaz a szavazat érvényes. És így fogunk eljárni. Kezdjük a 49-es módosítóval, amelyel megszavazzuk a szavazati listában szereplő összes módosítót, ugyanaz lesz tehát a szavazat ezekre vonatkozóan is. Ezért mindenkitől azt kérem, hogy elektronikusan szavazzunk, jó, a 49-es módosítóról, és meg is nyitom a szavazást. Emendamento 49, il voto aperto, avete votato tutti. Mindenki szavazott? Hiányzik egy szavazat. Lezárom, hogyha mindenki megvan, igen. Elutasítottuk. Most azt jelenti, hogy az összes módosító, ami a tranzíció, tehát az átmeneti régiókra vonatkozik, elutasítva, tehát mindegyiket elutasítottuk, és ugyanígy az 50-es módosító esetében is blogban szavazunk, ez azt jelenti, hogy az itt megemlített módosítók, 81, 89 és így tovább, azok is ugyanezt az eredményt fogják kapni, itt a nemzeti reformtervekről van szó. Megint mindenkit arra kérek, hogy elektronikusan szavazzon, megnyitom a szavazást. Sull'emendamento 50 il blocco. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy most így, hogy ezt elfogadtuk, a többi módosító is, ami ebben a blogban szerepel, elfogadottnak szerepel a listában, tehát ezekről nem fogunk szavazni külön. Az 51-esről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellett igen, most megint, hogy egyszerűsítsük a munkánkat, az 53-asról elektronikusan fogunk szavazni. Tehát az 53-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk ezt a módosítót, tehát az 53-ast elutasítottuk. Az 54-es következik, megint egy blokkról van szó, itt szerepel az összes többi módosító, ki van mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy az 54-es és az összes többi ebben a blokkban. 55-ös következik. Jó, ellenőrizzük az 54-est, kéri egy kolléga, tehát akkor az 54-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Hiányzik néhány szavazat, lezárom a szavazást. Hát elutasítottuk. Diszpárta kolléga Csics. Most már Csicseszter úr is elégedett lehet. 55-ös módosító, és ugye az összes többi, amit fel van sorolva. Kérem, hogy elektronikusan szavazzanak az 55-ösről és az egész blokkról. Ugye megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egy néppárti képviselővel több van, tehát kérem, hogy vegye ki valaki a kártyáját. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Az 55-öst és az egész blokkot. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es következik, ez egy újabb blokk, és nagyon-nagyon hosszú a módosítók sora, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva az 59-es és az összes többi a blokkban. 60-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 61 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 60 a 65-ös bocsánatot kérek, mondja az elnök asszony, oka fogyottá válik, és a 66-os következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Jó, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. A 67-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadtuk. 68 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 69-est. Megnyitom. Mindenki szavazott, egy néppárti képviselővel több van. Kérem, valaki vegye ki a kártyáját, lezárom. Elutasítottuk két szavazattal. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elfog, elutasítottuk, 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 86 mellette, ellene, tartózkodás. Elektronikusan szavazzuk, szavazunk, a 86-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egy néppárti képviselő vegye ki a kártyáját, mert többen vannak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 93, hogy elkerüljük az ellenőrzési kéréseket, rögtön elektronikusan szavazunk, tehát a 93-asról megnyitom. Mindenki szavazott? Egy néppártival megint több van, kérem valaki vegye ki a kártyát. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 96, 97 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 100 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102-es, megint egy blokk. A 102-es mellett ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. És az összes többi, ami ugyanebben a blokkban van. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100. Mindegyik oka fogyottá válik, ugye? La prochaine séance. Sì, sì, sì, sì. Allora, eh, tutti gli emendamenti successivi decadono. Passiamo all'emendamento. Tehát minden oka fogyottá válik. És akkor most a 111-nél tartunk, ki van mellette, az egész blokk ugye ellene, tartózkodás, elutasítva. 117-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette. 119 tehát ki volt mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 112, kérem, hogy elektronik, nem is 12, hanem 122 javítja magát az elnökasszony, tehát a 122-es Lamberts módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A votazione chiusa. Per un voto è respinto. Emendamento 120. Szavazattal elutasítottuk 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellett hú, rögtön szavazunk elektronikusan, mert akkor legalább biztosan tudjuk, hogy mi az eredmény. Tehát a 124-est megnyitom. Avete votato tutti? Manca ancora qualche voto? Mindenki szavazott? Még egy pár szavazat hiányzik. Lezárom. Elutasítottuk. 125-ös és megint elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, elfogadtuk, 132 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 148 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Valaki ellenőrzést kér? Jó. A 155-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. 156-ost rögtön elektronikusan nézzük meg, és akkor mindjárt tudjuk az eredményt. Megnyitom. Jó, a 156-ost megnyitottam. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. Elfogadtuk. Jön a tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 159. Ezt rögtön elektronikusan intézzük. Kérem minden, kérek mindenkit, hogy szavazzon. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 100 70 ki van mellette, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Jó, akkor a 166-ost ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség van. 28-28, úgyhogy tényleg elutasítottuk. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 175 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 179 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 180 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 181 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. A 181-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? még hiányzik néhány szavazat, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettő szavazattal. és a 183-as következik, a 82-es okafogyott, tehát 183, ezt rögtön elektronikusan bonyolítsuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 184, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 187 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek, akkor ellenőrizzük a 187-est, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy szavazattal fogadtuk el. 191. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 197 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201 mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de szerintem érdemes lenne ellenőrizni. Megnyitom a 201-est. És le is zárom. Egy szavazattal fogadtuk el. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 204 jó, ellenőrzés. Akkor a 202-est megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nos, akkor a 204-est rögtön elektronikusan bonyolítjuk, jó? Tehát megnyitom a 204-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 205, megint elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 209 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 210 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Jó, a 210-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 2.11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.14 mellett elektronikus szavazást megnyitom. 2.14-ről mindenki szavazott? Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 2.15 mellette ellene. Tartózkodás 2.16 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 2.19 mellette ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 2.19-et megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 2.20 a soka fogyott, 2.21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 222 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 225 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 226 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 230 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 231 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 233 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik elfogadtuk. Akarják, hogy ellenőrizzük? Jó. Akkor a 235-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Egy szavazattal utasítottuk el. 237 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 238 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 239 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 240 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, a 241-est megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 241 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megint lehet, hogy egy szavazat lesz a döntő, ezért ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a 241-est, le is zárom. Igen, egy szavazat volt a döntő, elfogadtuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is ha nem emelik fel a kezüket, akkor elektronikusan kell ellenőrizni, megnyitom a 242-est. Mindenki szabadott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Kettő mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 255 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 259 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 260 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 262 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 264 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó. A 265-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Egy szavazattal fogadtuk el. 266 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 mellene, mellette, ellene, tartózkodás ezt is elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 és 15 oka fogyott, 16-os jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, jönnek a preambulum bekezdések 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es. Ellenőrizzük a 20-ast, a 20-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát egy szavazattal elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Har 29. Nem, bocsánat, mondja az elnök asszony, 30, a 29 oka fogyott, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást a 36-osról Péper úr módosítója. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizést szeretnének? Nem? A 39-esről kérte valaki? Jó, akkor ellenőrizzük a 39-est, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Negyvenötös mellette 45-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. Nem? Nem. Akkor a 46-os mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni? Nem akkor térjünk rá a végszavazásra. Megnyitom az elektronikus szavazást. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől, hogyha ellenőrzést kérnek, akkor nem otyogják maguk elé, hogy ellenőrzés, ellenőrzés, hanem emeljék föl a kezüket, valaki emelje föl a kezét, és jelezze. Bütikofer úr, nagyszerű, akkor a 46-ost ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. La votazione è chiusa. L'emendamento a parità di voto è respinto. È stata una verifica. Szavazat egyenlőség van, és ezzel elutasítottuk, úgyhogy még jó, hogy valaki ellenőrzést kért. Na, akkor jön a végszavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Il voto è aperto, ma Non è ancora concluso. Voto, votazione. Nos, lezárom a szavazást. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Nem gratulálok az előadónak, mert én vagyok az előadó, és a következő pont a kohéziós alap és az erről szóló véleménytervezet elfogadása. Mindenki készen áll? A favor. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, emeljék fel a kezüket, kérem, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 10-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös módosító és 12-es együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Akkor a 16-os kiesik, következik a 14-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as, 18-as, 19-es, 20-as, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor a 20-as, 21-es kiesik, 4-es módosító jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kiesik a 22-es és 23-as, 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodó. akkor szavazzunk, kérem géppel, a 31-es módosítóról Lambert módosítója. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk az egy hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és most jön a végszavazás, megint csak géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. És elfogadtuk. Vous pouvez contrôler ici. Hein eh? Passiamo. Sì, sì, vous me contrôlez, mais j'ai le mien. Euh, je préfère euh, travailler sur le mien. Eh, eh, eh passiamo al voto del... Eh... Most pedig akkor megyünk tovább az innovatív pénzügyi eszközök a következő több éves pénzügyi kerettel összefüggésben. Kancsán kollega a raportőr egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor megyünk tovább 13-as mellette, ellene, ha nem, nem, nem látom, hogyha nem emelik fel, tehát mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ez volt a hármas módosító, kettes módosító mellette, nem, valójában a kettes kompromisszumról van szó, nem a kettes módosítóról, hanem a kettes kompromisszumos módosítóról mellette ellene elfogadtuk. Megyünk tovább, ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább a 12-es módosító mellette ellene tart, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, és 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 31-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg géppel, tehát 35-ös ellenőrző szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione, avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Pipi e meno, mm. se pas journée parti. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást, és eh, ezt elfogadtuk, és Kancsan úrnak pedig gratulálunk. Il prossimo provvedimento riguarda la social... Következő kezdeményezés a szociális vállalkozásért. Marcinkiewicz kollega, egyes módosító. Megnyitom, meg, mellette ellene tartózkodók Egyes módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Egyes módosítóról ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kilenc mellette ellene tartózkodók elutasítva, Tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes első részéről szavazunk, a második részt a kompromisszum lefette, egyes része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es módosító mellette el, elnézést. Posso pregare chi in fondo fa un gran rumore di tacere, per cortesia? Aki ott a terem hátulján zajong, az legyen szíves, hagyja abba, jó? Így is elég nehéz koncentrálni és ezt elérni. 19-es. Ki kontrári? ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg 20-asról Virzsa asszony kérésére ellenőrző szavazást megnyitom. Meg lezárom. Approvato. Elfogadtuk. 21-es eh, eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eh, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, végszavazás következik, géppel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Utolsó szavazás következik. Ez egy vélemény a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló partnerségi eszköz létrehozását Savello a kollega 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Nos, gépi szavazást, ellenőrző szavazás a 21-esről. Megnyitom. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Akkor lezárom. És elutasítva. I miei uffici mi avevano dato, se vi permettete, dopo questa lunga votazione, un'interruzione. I miei uffici... Ja, nagyon hosszú szavazás után engedjék meg, hogy ö, én mindig azért ö, hibázom, mert a néppártot figyelem, de tényleg elutasítottuk, és a 22-es következik, ki van mellette? Ki Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. Hettes mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodó nézzük meg géppel. 9-es módosító raportőrtől. Megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 mellette, akkor a 13-as géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. Emendamento 14. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg, 15-ös ellenőrző szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es így kiesik, 5-ös következik, ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a végszavazás következik. Megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És ezt is szépen elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek az együttműködést a hosszú szavazás során. Két percet hagyunk magunknak arra, hogy felkészüljünk. Alors, on va Sì, riprendiamo i nostri lavori. Folytassuk a munkánkat akkor. Először Rübig úr előadó eh, jelentése következik a kis és középvállalkozások versenyképesség és üzleti lehetőségek, ez a címe. Sajnos az időnk az eh, nagyon-nagyon elfogyott, a 45 perc helyett csak 35 percünk maradt, úgyhogy gyorsan át is adom Rübig úrnak a szót. Mindenkit arra kérek, hogy csöndben távozzon a teremből. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos téma, különösen a vasárnapi görög választás eredményei fényében. Több adósságot, magasabb adókat már nem tudunk elviselni, mert ez egyszerűen így nem fenntartható világméretekben, és óriási munkanélküliséget eredményez. Tehát olyan termékeket, szolgáltatásokat kell kínálnunk, amelyeket a nemzetközi piacon szívesen fogadnak, és meg is tudnak fizetni. Tehát a nemzetközi válás és a bürokrácia leépítése a két alapvető és egymással összefüggő szempont. Ezek létfontosságúak. Mindenkinek köszönöm az együttműködést a kompromisszumok kialakítása során. A kompromisszumokról fogunk majd dönteni, és jó konszenzus alakult ki a közös munka alapján. Köszönöm, elnök asszony! Grazie. La parola... Megköszönöm Rubik úrnak, átadjuk az elnök, az árnyék előadóknak a szót. Itt van a, itt van Johnson kolléga? Itt van? Akkor legyen szíves. Jász. sorry. Uh, I... Elnézést kérek nem gondoltam, hogy Rübig úr ennyire gyorsan ismerteti a témát. Először is mindenkinek köszönöm szépen az együttműködést, mert én is úgy gondolom, hogy egy kiváló volt az eddigi egyeztetésünk, illetve a megbeszélésünk nagyon jól alakultak. És a munka lényege az volt, hogy a KKV-k esélyt kapjanak a nemzetközi piacon, a nemzetközi kereskedelemben. Megtörténtek az egyeztetések, és folytatni fogjuk őket egészen egy hatékony megállapodás eléréséig. Célunk, hogy az administratív, illetve bürokratikus terhek csökkenjenek, megszűnjenek a kis és középvállalkozások számára. Remélem, hogy sikerül e tekintetben jó kompromisszumot kialakítanunk, mert úgy gondolom, hogy a KKV-k számára az administratív terhek csökkentése a megoldás kulcsa. És egy olyan integrált megoldást kellene találnunk, amely a többi társasági formával is összehangolható. Máskülönben a KKV-k vállán többletterhek maradnának. Tehát köszönöm szépen. Még egyszer úgy gondolom, hogy rendkívül jól alakult az együttműködés az előadóval. Elnök, Butikoffer kolléga. Köszönöm szépen. Én is röviden szeretnék fogalmazni. Egyetértek az előttem szólóval. És mindössze azt szerettem volna felvetni, hogy a bürokrácia leépítése mennyire fontos. És ennek kapcsán kifejtenék néhány kérdést. Az árnyék előadókkal megbeszéltük ezt a témát. Attól függ, hogy hogyan közelítünk a témához, és még jobban örülnék annak, hogyha a magas szintű munkacsoport, amely egyébként létezik, illetve foglalkozik is ezzel, hogyha ez a munkacsoport tanácsot adna nekünk az adózással kapcsolatban. És a parlament felé be kéne, hogy számoljon rendszeresen, illetve a tanács felé is ez a magas szintű munkacsoport. És adózási útmutatással kellene szolgálnia. Tehát aktívabbá kellene válnia, és célzottabban kifejezetten ezzel foglalkoznia, mert náluk van nagyobb szakértelem, mint a mi oldalunkon. Tehát nem csak elvont szabályokat kellene rögzíteni a bürokrácia leépítésére, nagyon konstruktív és hasznos lenne, hogyha tanácsot adnának e tekintetben. La collega Vicky Ford. Um, Vicky Ford kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az előadó úrnak a múlt heti nagyon eredményes megbeszélést is. Ha megnézzük, hogy mi zajlik az európai gazdaságban, különösen a kisvállalkozások területén, akkor valódi bizalmi válság alakult ki, ezt mondhatjuk. Úgy gondolják-e, hogy javul a vállalkozási környezet, javul-e a gazdaság állapota, ezért is nagyon fontos, hogy helyreálljon a bizalom, és mi politikusként olyan nyilatkozatokat tegyünk, amelyekből azt látják, hogy az oldalukon állunk, hogy mellettük vagyunk. Tehát szeretnénk, ha a bürokrácia, az adminisztráció leépülne a terhek szintjén, különösen ott, ahol ez szükségtelen. És hogy egyértelműen fogalmazzak, arra lenne szükség, hogy közöljük velük, hogy addig ártatlanok, amíg bűnösségükben nem bizonyul. Tehát ha csak kifejezetten nem kerülnek be valamilyen szabályozás hatájába, akkor nem vonatkozik rájuk a korlátozó rendelkezés. Johansson úrat hát megértem, nem akarunk kétszintű társadalmat kialakítani. Tehát ott, ahol nem szerepelnek megnevezetten mondjuk a beszállítói láncban, vagy mondjuk a jogszabályok kapcsán, a nagyobb vásárlók szabályai keretében. Tehát amennyiben valamilyen új szabályozás születik, és ők nincsenek benne nevesítve, akkor rájuk nem vonatkozik, tehát nem akarunk több terhet rájuk rakni, illetve jobban megkötni a kezüket, mint ami szükséges. A második fontos kérdés számomra nem egyszerűen csak a bankhitel, hanem a banki szolgáltatások elérhetővé tétele azok számára különösen, akik többféle eh, fizetőeszközzel dolgoznak. A kis innovatív vállalkozások sikeresek világméretekben, és hogyha egy csekk beváltásáról van szó dollárban, vagy más fizetőeszközben, ezeket a kérdéseket eh, kell átlátniuk, megvizsgálniuk, vagy hogy mondjuk másik országban szolgáltatva, értékesítve hogyan számolnak el. Tehát európai szinten itt kell felvilágosítást tartani. És a pénzmosást megelőző jogszabályok tovább bonyolítják a képletet, nekünk a vállalkozások oldalán kell állnunk. Például az egyik is vállalkozás egy IBM cseket 6 hónap elteltével volt képes beváltani, és ez egyértelműen elfogadhatatlan. Elnök, köszönöm szépen. Nos, a szocialista frakció részéről én vagyok az árnyék előadó, tehát röviden szeretném elmondani az álláspontunkat. Rübig úrnak köszönjük a kiváló munkát a jelentés kapcsán, köszönjük a találkozók lebonyolítását, és hogy gyakorlati tartalmat adott a KKV-kat segítő munkának. És néhány módosítóval kapcsolatban is szeretnék elmondani néhány gondolatot Szeretnénk, hogyha a kis és középvállalkozások már nem csak szavakat hallanának tőlünk, hanem tetteket is látnának. Tehát a bizottságot arra buzdítjuk, hogy további intézkedéseket hozzanak, és gyakorlatias módon kezeljék a számos joggal felvetődő kérdést. Valamennyien tisztában vagyunk, hogy milyen problémákkal szembesülnek a kisvállalkozások nehezen jutnak hitelhez, sok a bürokratikus teher. Ford asszony elmondta, hogy a bankok működésével összekapcsolódó szervezési problémák is sújtják őket. Aztán különböző igazgatási, illetve banki bürokratikus eh, terhek is nyomják a vállukat. Bütikó felül utalt a bürokrácia leépítésére, és Rübig jelentése kiegészítendő álláspontunk szerint javaslatokat fogunk erre előterjeszteni. Például oda kellene figyelni a munkavállalók jogaira. Az európai gazdaság gerincét adják a kisvállalkozások. Sok kisvállalkozás tulajdonosa lényegi erőfeszítéseket tesz a vállalkozás sikere érdekében, de hát a munkavállalókról sem feledkezhetünk meg, és egyensúlyt kell kialakítani. Ennek érdekében szükséges, hogy a kisvállalkozások erősödjenek. A legtöbb esetben rendben mennek az ügyeik, de az, hogy kicsik, ez sokszor azt jelenti, hogy a munkavállalói jogokra nem figyelnek kellően oda. Tehát egy kicsit nagyobb figyelmet kellene, hogy kapjon ez a kérdés, hiszen rendkívül fontos. Erősíteni szeretnénk a kis vállalkozásokat, nem, nem pedig nehezíteni az életüket. Ugyanakkor szeretnénk, ha a vállalkozók is felismernék, hogy a sikerük nem csak a saját munkájuk eredménye, hanem a munkavállalók teljesítményének is köszönhető. Kiváló a jelentés, tovább fejlesztjük majd a módosító indítványainkkal és elnökként folytatom, hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor a bizottság képviselőjét, Geri Julien kérem fel, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony! Az ITRE szakbizottság ülésének nagyon örül a bizottság a KKV-k témakörében, Rübig úr jelentése kapcsán. És a szöveg nagy elkötelezettséget mutat az európai KKV-k irányában általánosságban, és az Európai Bizottság nemzetközi válásról szóló, illetve intelligens szabályozásról szóló közleményeit ö, alátámasztja, hangsúlyozza a fontos területeket a jelentés, Két pontosítást szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Az első a KKV-k nemzetközévé válása témáját érinti. Konkrét intézkedéseket javasol az intézkedést 2012, illetve a közlemény 2012 végéig, és a tagállami meglévő intézkedések kiegészítői lennének ezek, illetve vannak olyan hiányosságok, hiányzó szolgáltatások, amelyek a vállalkozások külföldi működését támogatnak. És 2013-tól a helyzet kép alapján politikai ajánlásokat fogunk majd előterjeszteni, tehát európai szintű intézkedésekre teszünk javaslatot. Az általános cél helyzetkép összeállítása, egyfajta katalógus, illetve lista összeállítás, és nem a az egyes módosítókban szereplő tagállami külön szolgáltatásokról fog ez szólni. És a vállalkozások Európája jegyében számos módosítót úgy értékelünk, hogy a hálózat láthatóságát, áttekinthetőségét szeretnénk fokozni. Tehát az Európai Bizottság ezen dolgozik. A versenyszabályozás ugyancsak ezt kell, hogy szolgálja. És egy új kezdeményezés keretében oldható ez meg. Tehát az igényeknek így tudunk megfelelni. És az európai vállalkozások hálózatával együtt dolgozunk ezen, és így kell a hálózat irányítását is kialakítanunk. Köszönöm szépen. La parola Rubig per la replica. Rubig úr, önnek adom meg a szót hogy reagáljon. Remélem, hogy olyan röviden teszi, mint a bevezető esetében. Nos, egyszerűen csak köszönetet szeretnék a kollégáknak mondani a kiváló együttműködésért. Úgy gondolom, hogy a parlament a bizottsággal együtt nagy lépést ér el előre ezen a területen, és felkészül a jövőre. Elnök, köszönöm, Rübig úr. Ahogyan önök is tudják, szeptember 3-án szavazunk majd erről, vagy talán 17-18-án, attól függően, hogy hogy alakulnak a dolgaink. A következő napi rendi pontunk a Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram részvétel és terjesztési szabályai. Ez a tegnapi vitának a kiegészítése, és Éler előadónak adom meg mindjárt a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól tartok, hogy annyira nem lehetek rövid, mint Rübig úr, de igyekszem. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, illetve a kollégáknak. A Horizont csomag esetében a parlament a képességeit felhasználva, illetve az együttműködés igényének megfelelve a Lisszaboni szerződést követő rendszerben, ennek egyében dolgoztunk ezen, tehát nem akarom megismételni a jelentés tartalmát, csak a legfontosabb kérdéseket emelném ki. Tehát egyértelműen szükség van az egyszerűsítésre és a hatékonyság növekedésére, az iparák bevonására, illetve az innováció hangsúlyozására a Horizont 2020-as költségvetésen belül. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagy mértékben támogatjuk a bizottság javaslatát az egyszerűsítés, az innováció irányába, és még egyéb területeken is. Igyekszünk alkalmazkodni, hogy úgy mondjam, nem csak politikai vagy szimbolikus jelleggel az egyszerűsítés elvárásához, hanem szeretnénk, hogyha ebből valódi hatékonyság növekedés lehetne. Tehát a cél az, hogy hatékonyabb és eredményesebb legyen az új program. Én úgy látom, hogy az egyszerűsítés három fő pillérre támaszkodhat. Egységes, világos szabályokat kell alkotni a finanszírozás, illetve az irányítás terén a PPT, illetve PPI-k esetében ugyancsak a Horizont 2020 keretei között, és az előző szabályokhoz képest ezt világosabbá, hatékonyabbá kell tenni, különösen költségvetés ellenőrzése szempontjából. Aztán a számvitelt egyszerűsíteni kell a kedvezményezés, kedvezményezettek számára, illetve a projekt irányítása szempontjából. A pénzügyi rendeletek a, a tagállami gyakorlat irányába kell, hogy orientálódjanak. A költségelszámolási szabályok egyfajta előjelzési rendszerre kell, hogy alapuljanak, és figyelembe kell, hogy vegyék a különböző finanszírozási igényeket a különböző, résztvét, különböző résztvevők szempontjából. A javaslatunk nem bonyolultabbá, hanem talán eredményesebbé teszi a rendszer működését. Nem úgy fogalmaznék, hogy a bizottság túl egyszerűsít, hanem nagyon politikai dokumentumot állított össze. A szolgálatok közötti konzultáció eredményeképpen szeretnénk, hogyha gyakorlatiasabbá válhatna. Tehát én úgy vélem, hogy észszerű előrelépést jelent ez a javaslat, tovább kell rajta dolgoznunk, a teljes költségopciót sem kizárva, hiszen a világ elszámolható költség nézetre, illetve teljes költség nézetre osztható fel. És ezt nem kell ezen a ponton még megelőlegezni. Aztán a finanszírozás a különböző résztvevők szempontjából fontos leszögezni például, hogy a KKV-k komoly részvételére számítunk, és szeretnénk, hogyha előnybe kerülnének a KKV-k a részvételt tekintve. Ahol lehet, ott kell egyszerűsíteni. Csökkenteni kell a tevékenységek, illetve a finanszírozási arányoknak a számát, és a kedvezményezettek számviteli gyakorlatát össze kell valamilyen szinten hangolni, de ez nagyon nagy mértékben a tagállami gyakorlat függvénye. Aztán az iparák szereplőinek a résztvevői részvétele tekintetében azt mondanám a bizottság javaslatáról, hogy nagyon nagy mértékben annak a függvénye, hogy mekkora költségvetés áll a rendelkezésünkre. Tehát, hogyha durván 6 százalékos költségvetési növekedésre számolhatunk, akkor ez egy érdekes lehetőség, de hogy az iparákbeli részvételt ösztönözni tudjuk, azért nem ártana magasabb finanszírozási arányt elérni. Mert egy rugalmatlan programban szinte soha nem vesznek részt, vagy csak azért, mert ez plusz pénzt jelent. Tehát szeretnénk az iparág szereplőinek a részvételét növelni, bővíteni, de ezt megfelelő végrehajtással elérni. Tehát nem csak költségvetési számokban megfogalmazható plusz pénzt jelentsen ez, hanem legyen értelme. A hetes keretprogram ügyében túl hosszúnak ítélték az eljárást, túl magasnak az, az administratív, illetve a számviteli terheket, és sérelmezték, hogy a költségek egy jó része nem volt elszámolható. Tehát mi azt javasoljuk, hogy maximum 6 hónapos finanszírozási szabály lépjen életbe. Ez azért lenne nagyon fontos, hogy a nemzetközi normákhoz felzárkózzunk, a nemzetközi mutatókat mi is teljesítsük még a hat hónappal sem lennénk egyébként az élbolyban, hanem középmezőnybe tartoznak nemzetközi értelemben. És a teljes költségelszámolást bevezetve kedvezhetnénk az iparákbeli résztvevőknek, illetve a vállalkozásoknak. Különböző közvetett költségek és egyéb módszertani kérdések kidolgozandók, a strukturális alapokhoz kell ezt kapcsolni, és az áthidaló 2020-as Horizont 2020-as szabályokat bevezethetjük, és horizontális értelemben a strukturális alapok egyéb eszközök igénybevételét is lehetővé tennénk. Továbbá a nyílt hozzáférés, az IPR megoldás és arra mutat, hogy a parlament részvételével észszerű egyensúlyt kellene kialakítani. És a piac közeli műveletek esetében az iparág szereplői az IPR-t alkalmazhatnák a GT, illetve egyéb PPT-k mellett. A költségvetéssel kapcsolatban egy rövid észrevétel, ami viszont nagyon fontos. A tanács vitája ezügyben rendkívül aggasztott. Tegnap megbeszélést tartottam a, az egyik legnagyobb EU tagállammal, illetve a pénzügyminiszterével, és egyértelművé vált, hogy komoly költségvetési megszorítások várhatók. Tehát a támogatási arányokat át kell gondolni, mert az EU K plusz F hozzájárulását 7%-kal tervezik már is módosítani. Tehát világos, hogyha kevesebb pénz áll a rendelkezésünkre, akkor az áttételi arányokat meg kell vizsgálnunk, nagyon körültekintőnek kell lennünk. Tehát a tőke áttételi arány a Horizont 2020 esetében, tehát a K plusz F magánbefektetéseknek a tőke áttételi mutatója nagyon fontos, és reális megközelítést kell alkalmaznunk, tehát ne adjunk több pénzt kevesebb embernek, hanem teremtsünk egyensúlyt a K plusz F és az innováció között. Legyen reális a megközelítés annyiban is, hogy olyan környezetben tevékenykedünk, ahol egy 6%-os költségvetés növekmény azt jelenti, hogy a támogatás intenzitását alaposan át kell gondolni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Éler kollega. Az árnyék előadókkal kezdünk, Glante úrral. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy itt egy olyan rendszerről van szó, amely kapott egy lökést abban az értelemben, hogy a bizottság bizottság egyszerűsíteni akarja a szabályokat, ugyanakkor az inga visszalenget, hogy egy fizikai képzavarral is éljek, és megint bonyolultabb lett a helyzet újabb modalitások bevezetésével a valóságban. Tehát el kell gondolkoznunk azon, hogy mit szeretnénk, egyszerűsíteni szeretnénk, a részvételt akarnánk Eh, egyszerűbbé tenni. Eh, lehet beszélni a költség eh, egyensúlyokról, illetve a százalékokról, de azok számára, akik a hetes keretprogramban a teljes költségrendszert használták, ott egy kompromisszumos megoldásra van szükség. Szerintem azt kell figyelembe vennünk, amit nem vesznek figyelembe, vagy nem beszélnek eleget róla, nevezetesen a személyzeti költségek kiegyensúlyozása. Hogyha megnézzük a foglalkoztatottakat, a személyzetet, akkor más modellek vannak a belga jogban teljesen máshogy hoznak létre státuszokat, mint Németországban. Tehát itt is érdemes lenne olyan módon átalakítani a rendszert, hogy elismerje ezeket a különbségeket, de azt hiszem, hogy erre a kollega is utalt. Ami pedig a menetrendet, időbeosztást illeti, ott a, azt mondanám, hogy a hat hónapos időszak az ambiciózus, ha sikerül elérni, főleg ha nem lesz késlekedés de ez azért kevésbé valószínű, mert néha hiányoznak dokumentumok, és már is ott a csúszás. Tehát ezért gondolom azt, hogy a hat hónap ambiciózus. A másik pedig a 7%-os menedzsment költség átalány, ami, ami, amiről beszélnék. Nyilvánvalóan egy cégvezetése költségbe kerül, pénzbe kerül, ugyanakkor a 7% azért mégiscsak egy nagy összeg, vagy egy nagy arány. Meg kell azért indokolni ezt az összeget, nem lehetne esetleg csökkenteni ezt a 7%-ot, különös tekintettel arra, hogy milyen összegek állnak összességében rendelkezésre. Ami pedig a szellemi tulajdonjogot illeti, ott megint csak egy megfelelő egyensúlyi helyzetet kell eh, kitalálnunk, létrehoznunk a eh, szabad hozzáférés eh, alapján, ugyanakkor nem akarjuk veszélyeknek kitenni, kockázatoknak kitenni a, válasz, a vállalatokat is, illetve sem. A definíciókat pedig megint csak meg kell határozni a Steroid Excellence vonatkozásában, ami pedig a strukturális alapokhoz való hozzáférést illeti, eh, nos, eh, eh, azt gondolom, hogy a kiválóság kialakítása nem ebből a 2020 Horizont programból kell, hogy megvalósuljon, hanem kohéziós alapokból, stb. Tehát van azért még teendő. Üdvözlöm az együttműködést, amit eddig tapasztaltunk, azt gondolom, hogy eddig jól működött, és úgy vélem, hogy a nyári szünet után készek leszünk arra, hogy meghatározzuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, különös tekintettel erre a százalékos összegre. Johansen úr következik. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Éler raportőrnek a munkáját. Tegnap is mondtam a többi raportőrnek is, hogy nagyon hasznos vitát tartottunk a Horizont 2020-as programról. Itt pedig, amikor a részvételről beszélünk, ez is hasznos. Ugye elhangzott rögtön az elején, hogy az ördög a részletekben van, tehát a hősök is a részletekben van. Of course we should discuss about the political messages. Ugyanakkor itt a politikai üzeneteket is meg kell egyértelműen határozni. Eh, hogyha a részvételi szabályokat jobbá sikerülne tenni, az jelentős előrelépés lenne összességében. A célkitűzés, az egyszerűsítési célkitűzés Séler úr részéről üdvözlendő, mégis azt mondom, hogy eh, rugalmasságot is meg kell tartani a rendszerben, mert a eh, résztvevők és a tevékenységek között jelentős különbségek is vannak, ráadásul a tagállami rendszerek is jelentősen eltérnek egymástól. Ami pedig a finanszírozási arányokat illeti, hogyha összehasonlítjuk az FP7-hez, FP7-tel ezt a dolgot, akkor látjuk, hogy van javulás, ugyanakkor komplikáltabbá is teszi a bizottság új javaslata a dolgokat, ez további administratív terhet is jelent. De ahogy az árnyék előadók ülésén is elhangzott, kiinduló pontnak jó ez a e, dolog, és azt gondolom, hogy a részletek hőseivé válhatunk itt a munka során. Annak is örülök, hogy e, a saját e, számviteli szabályok alkalmazásának elfogadása meggyökeresedett, mint ötlet, és ez is az egyszerűsítés irányába hat. Emellett az ALDE már régóta támogatja a, az áraknak a reális figyelembevételét ami pedig az ösztöndíjak 6 hónapra rövidítését illeti, ez a KKV-k szempontjából hasznos lehet, ezt üdvözöljük. Itt is van egy sor eszköz, amelyek révén a KKV-k információt szerezhetnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll, milyen szakaszban van a munka végezetül tehát a KKV-k számára az élet könnyebbétételét nyilván üdvözlöm, ugyanakkor meg kell fogalmazni itt a gender szempontokat is, ezt is a részvételi szabályoknál figyelembe kell venni. A Európa erejének teljes kihasználásához szükség van arra, hogy a nők részvételét növeljük kutatási területeken is. Megint csak a részvételi szabályoknál érdemes erről beszélni. Köszönöm. Grazie. La parola alla collega Ford. Köszönöm szépen. Ford asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És megköszönöm Krisztiánnek ezt a fantasztikus munkát, nagyon keményen dolgozott. Gyorsan a finanszírozási rátáról, és aztán az egyszerűsítésről a finanszírozási rátáról azt mondanám, hogy hát hozzám nem jönnek se tudósok, se vállalkozások, akik azt mondják, hogy hú, én olyan szívesen részt vennék ebben az európai programban, hogyha magasabb vagy alacsonyabb lenne ez a százalék. Nem, egyébként vállalkozások jönnek hozzám, azt mondják, hogy én most már nem veszek ebben részt, mert annyira komplikált a bürokrácia, olyan sok a papírmunka, és több hónapot kell várnom, hogy kifizessenek. Ezt mondják nekem, akik megkeresnek. Úgyhogy arról kéne gondoskodni, hogy másfajta finanszírozást is ide beengedünk, mert a közpénzekből ugye hiány van, és Krisztián pont ezt próbálta megoldani, hogy a különböző ágazatokban ezt megvizsgálja, ami nagyon fontos és nagyon hasznos. Én egy picit módosítanám a százalékokat, jó magam, de hát tényleg ez azért mégiscsak hasznos. Aztán van egy másik kérdés, hogy különböző tudományos ágak esetében nehéz lehet mondjuk a magánszférából finanszírozást kapni. Egy informatikai cég esetében, ahol egy iPhone alkalmazást fejlesztett valaki, a világkupát kísérte figyelemmel ez az alkalmazás, ez volt az egyik kutatás, a másik meg egyfajta biotechnológia, genetikai kutatás, aminek az eredménye több évig is eltart, mire meglátszik. Hát ezért nagyon nagy különbségek lehetnek az egyes kutatási ágak között. Egyetértek a teljes költségek figyelembevételeivel is, tehát hogy részletesen vegyék figyelembe a költségeket, és ne általány legyen teljes költségszámítás legyen helyette. Viszont a kis és középvállalkozásokra vonatkozó intézkedési csomagból én bevezetnék ide dolgokat. Például aztán az odaítélési időt szeretnénk rövidíteni, egyszerűsíteni, de nem szükségtelenül. Én azt is megértem, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak angolul, azok lehet, hogy sokkal rövidebb időt tudnak csak felhasználni a felkészülésre, mert most kapták fel meg mondjuk a, az anyagot a saját anyanyelvükön. Hát ezek azok a szükségtelen idők és szükségtelen terhek, amelyeket nem szeretnénk a KKV-k vállára rolni. Tehát, hogyha lerövidítjük az időt, az még mindig legyen észszerű, és az odaítélésre fenntartott idő, az vegye figyelembe mondjuk a, az egyetemi életben a szüneteket, és így tovább. A kommunikáció fejlesztésére vonatkozó javaslatok is jók, az EU12 levelében is láttam ezt. Két szakaszos folyamatot szeretnének ők látni, pályázati folyamatot, amely lehet, hogy bizonyos fajta kiírások esetében jó, máshogy meg kevésbé. Hát ez a fajta rugalmaság szerintem nem bonyolítaná túl a dolgokat, sőt, inkább egyszerűsíteni őket bizonyos tudományágak esetében aztán az átláthatóság terén, illetve ugye a jogorvoslati eljárásba vetett bizalom terén van előrelépés. Én úgy éreztem a múltban, hogy a jogorvoslati eljárásban nem bíztak sokan. Én is benyújtok módosítókat, hogyha a módosítók határidejében nem tudunk rugalmasak lenni, akkor legalább abban legyünk rugalmasak, hogyha több megjegyzés érkezik még a nyári szünetben, akkor ezeket valahogy próbáljuk a kompromisszumba beépíteni. Köszönöm. Az utolsó árnyék előadó, Lambert úr, hogyha szeretne, nem. És akkor utána jönnek majd a többiek. Nem fogok az összes felvetésről szólni, amelyet Krisztián megtett, mert én nagyon sokkal egyet is értek. És hát azért nagyon jó elmondani, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben egyetértünk. Két dolgot szerettem volna mondani, ugye a leverage szó, tehát ez a mozgástér szó, illetve a pénzösszegek újra előkerültek ez is valami, amelyel állandóan foglalkozunk. Közpénzeket szeretnénk, azt, hogy a, ez a fajta beruházás aztán beindítsa a magán beruházásokat. Hát én tudom, hogy mostanában a magánbefektetők étvágya az különböző területenként mindig más és más. De hát engem egy kicsit ez stresszel. Azért én is láttam az üzleti vállalkozások esetében, hogy mennyire a rövid távra figyelnek. És hogyha mondjuk hosszú távú befektetésről van szó, akkor egész egyszerűen azt inkább nem vállalják. Én azt nem szeretném, hogy a közféra legyen a végén az egyetlen, amely hosszú távon gondolkodik, és beruház, és így a kockázatosabb befektetéseket eszközli, és közben pedig szépen a könnyen leszedhető gyümölcsöket, ugye könnyen learadható sikert, azt elkönyveli magának a magánszféra a kutatás és innováció terén én azt szeretném látni, hogy a magánszféra szféra is oda teszi az asztalra a pénzét. És itt jön be a közpénzeknek a hatása, tehát hogyha a részvételi szabályokat úgy tudjuk módosítani, hogy valóban növelik ezek a magánszféra részvételét, és így a rendelkezésre álló pénzeket, tehát engem nagyon is érdekelne az, hogy az ipari részvételt növeljük, akkor ezt meg kell tenni. A második dolog ahogy Krisztián is mondta, hogy ugye a bizottság most előállt egy javaslattal, amely egyszerű volt, de picit túlbonyolították. Szerintem azért Krisztiának sikerült ezt még tovább vinni, és hát mi megnéztük az eredeti javaslatot a zöldek frakciójában, és láttuk, hogy a finanszírozási ráta mondjuk, ami a piachoz közeli projektekre vonatkozik, túlságosan nagy lelkű volt, bőkezű volt. Tényleg ezek azok a könnyen learatható dolgok, amelyek iránt érdeklődik a magánszféra is, ugye itt a bizottság azt mondta, hogy 70%-ot hajlandó letenni. Krisztián gondoskodott arról, hogy azért eh, ezt ne hagyjuk, és korlátozzuk az ilyenfajta kiadásokat. Persze fogunk a a terjesztésről is, a nyílt hozzáférésről is majd beszélni. Hát itt eh, Egyensúlyozásról van szó, nem lehet feketén-fehéren semmit sem meghatározni, valahol a szürke területen fogunk majd a megoldással mozogni. Nyilván a nyitott tudást, tehát a szabad, a hozzáférhető tudást támogatjuk. Az innovációnak ez az egyik alapfeltétele, hogy a tudás hozzáférhető legyen, tehát azért nem vagyunk naivak, azt is elvárjuk, hogy az innováció, ha megvalósul, akkor legyen profit is után. Azért azt nem hagyjuk, hogy mi a gesztenyét másnak kaparjuk ki, mi elvégezzük a munkát, és más pedig annak a gyümölcsét élvezi. Van valami, ami egy kicsit elgondolkoztatott, összekavart egy picit Krisztián, az állami támogatási szabályok alól kiveszed ezeket a szabályokat. Én is szövetségi államból jöttem, mint tehát Európa számomra is egy másik, egy újabb szintje a kormányzásnak, tehát én elviekben nem látom, hogy ez a keret miért nem maradhat tehát ami a közkiadásokra, illetve az állami támogatásokra vonatkozik. Tehát szerintem ezek a szabályok érvényesülhetnek európai szinten is, de mindegy, lehet, hogy itt félreértettük egymást, és nem arról van szó, hogy a lényegi kérdésben nem értünk egyet. Még valamit akartam említeni, ugye az adminisztratív költségekre vonatkozó 7%-ot. Ez egy egyszerű dolog és egyszerű válasz. De azt el kell mondani, hogy a menedzsment költségek nem biztos, hogy a projekt méretével arányosan fognak növekedni. Tehát van nyilván fix része a költségeknek, van viszont változó része is. Én a következőképpen látom ezt. Két dologot, dolgot tehetünk. Mondjuk, megalapítunk egy fix menedzsment költséget, amit megtérítünk, és akkor utána a többit, a változó költségeket térítjük, vagy pedig egy regresszív rátát alkalmazunk, hogy kisebb projekteknél 7, a nagyobbaknál pedig 6, 5, 4, és így megy le, minél nagyobb a projekt, azért, mert egyszerűen szeretnénk tartani a szabályokat, tehát nem akarunk bonyolítani semmit. Ne legyen túl sok jelentéstételi előírás, meg ne legyen túl sok visszatérítés sem. Tehát egyszerű legyen ez, de lehet, hogy degresszív rátát kéne alkalmazni azért, hogy nehogy túlzott mértékben visszatérítsük az administratív költségeket. És egy utolsó dolog, amit tegnap nem mondtam el, és erről azért szó van a hatos csomagban is. Nem tudom, hogy mi az önök véleménye, de minél többet beszélek az ipar részt képviselőivel, az egyetemi képviselőkkel, annál több rossz dolgot hallok a GTI-kről, vagyis a JTI-kről, a közös technológiai kezdeményezésekről. Tehát senki nem mondta azt, hogy ezt tovább kellene használni, vagy bővíteni. Tehát azt mondta nekem valaki, hogy legalább ezt kipróbáltuk, most már tudjuk, hogy nem kellene ilyet csinálni. Ha valaki a jéteikről tehát jót tud nekem mondani, akkor azt tegye meg, de egyébként úgy látom, hogy erről valószínűleg lemondhatunk, letehetünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és Gyerek úr következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Krisztián Élernek, hogy ilyen kiválóan kezelte a finanszírozás, illetve szabályk egyszerűsítése témát. Mivel azonban én egy olyan országot képviselek, amely nem igazán jól teljesített a hetedik keretprogram működése során a tudomány területen A parlamentünk utolsó ciklusában mintegy 200 pályázatból körülbelül egy tucatnyit részesítettek csak támogatásban. Miért hozakodom elő mindezzel? Mert egyrészt a pénz, a bürokrácia és a forrásfelhasználás különböző megfontolásai merülnek fel, másrészt pedig ott van a tudomány, a kutatások, és hiányoznak, úgy gondolom, a szakértők. És a szakértők nem arról kellene, hogy rendelkezzenek különleges ismeretekkel, hogy a forrást hogyan kellene felhasználni, és mire, hanem abban kellene, hogy szakértők legyenek, hogy merre halad Európában a tudomány, a kutató tevékenységek, illetve hogy hogy lehet értelmesen meghatározni, hogy melyek a támogatandó tevékenységek. Hogyan választhatják ki az alkalmas projekteket. És a 37-es pontban a bizottsági javaslat egészen röviden érinti azt a kérdést, hogy hogyan kellene kiválasztani a szakértőket. Úgy gondolom, hogy legyenek a szakértők függetlenek, és elismertek a maguk szakterületén. Megfelelően kell őket díjazni a szolgáltatásaikért. És az ilyen szakértőket egyértelműen világosan elhatárolt tudományos szakterületekhez kellene hozzárendelni különböző európai tagállamok tevékenységei fényében. Továbbá ezek a szakértők egyfajta rangsorban kellene, hogy helyet foglaljanak, és így kéne végezniük a munkájukat. Mert egy ilyen rendszer alkalmas lenne arra, hogy a különböző kutatási témákat meghatározott szakértőkhöz rendelje. A publikációik jegyzéke alapján, a költséghatékonyság alapján, és annak a valószínűsége alapján, hogy mekkora eséllyel állíthatnak majd a jövőben használható eredményeket elő. És a későbbiekben hasonló szakértőknek kellene értékelniük azt, hogy mit értünk el a források felhasználásával. Túl sokat beszélünk, foglalkozunk azzal, hogy hogyan használjuk fel a forrásokat, nagyon sokféleképpen lehetséges ez. Úgy gondolom, hogy az számít viszont, hogy mennyi pénzt kapott egy adott kutatócsoport, és hogy milyen eredményeket ért el vele. És nagy sajnálatomra az előző keretprogramban az én régióm kutatócsoportjai nem maradtak nagy sikert, és remélem, hogy a jövőben ez kedvezőben alakul. Köszönöm, Gyerek asszony, de Kesztályó asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden szeretnék csak szólni, mert az előttem szóló kollégák már a, a legtöbb kérdést érintették. Én legfebb, ki tudom emelni a jelentőségüket. Egyértelmű, hogy figyelembe vettek számos olyan javaslatot, amely Carvalho asszony jelentésében már szerepelt, illetve az ODI jelentésben a keretprogramról, és mindezt részletesebben kidolgozza az előttünk fekvő jelentés. Héler úr a két másik előadó számos javaslatát beépítette a szövegbe. Köszönöm Héler úr kiváló munkáját. Nagyszerűnek gondolom a javaslatokat, és nem ragaszkodnék ahhoz, hogy kötelező legyen választanunk a teljes költség figyelembevétele, vagy az elszámolhatóság között. Az átfutási idő, az átláthatóság szintén nagyon fontos, és hogy újra és újra ellenőrizzük a különböző támogatott projekteknek az alkalmasságát és előrehaladását. Tehát mindezt nem akarom megismételni egyetértőleg, hanem két kiegészítő észrevételt szeretnék tenni. A részvétel szabályait tekintve először is, hogy hogyan szabályozzuk a részvételt. Nos, a Horizont 2020 végrehajtásáig ki kell dolgozni ezeket a szabályokat. Ez nyilvánvalónak tűnhet, de azért nem mindig érvényesült az eddigiekben. Voltak olyan esetek, amikor egy keretprogramot azelőtt hajtottak végre, hogy például a szabályok, illetve a részvétel részletei tisztázottak volna. Úgy gondolom továbbá, hogyha megnézzük a Horizont 2020-as programot, illetve a részvétel szabályokat, akkor a csomagban szereplő különböző programok olyan szakpolitikaként értelmezhetők, amelyek feladata a növekedés elősegítése. És a Horizont 2020 lehetőséget nyújt további forrásokhoz való hozzájutásra. természetesen szeretnénk, hogyha több forrás állna rendelkezésre a, a program számára, de ezt a tanácssal meg kell vitatni. És úgy gondolom, hogy ezt a csomag egésze részeként kell tekinteni. Mert hogyha nem így járunk el, akkor költségvetési problémák adódnak. Tehát ezt a stratégiát kell érvényesítenünk, máskülönben a program esetében felmerül, hogy nem lesz elég forrás. Európában folyamatosan elő kell segíteni a növekedést, a növekedést kell támogatni, és erre kell újra és újra helyeznünk a hangsúlyt az egyeztetésben. Ez egy elválaszthatatlan része kell legyen a csomag egészének. Elnök Madurell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden fogalmazni. Éler úrnak szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért. Továbbá köszönöm az árnyék előadói tevékenységét is a saját jelentésem kapcsán. Tegnap erre nem volt lehetőségem, hogy ezt elmondjam, és az eddig elhangzottak szavait szeretném kiegészíteni részint a saját frakcióm oldaláról, illetve a többi kolléga szavaihoz hozzáfűzném még a következőt a részvétel szabályai kapcsán. Meglepetéssel tapasztaltam a jelentés tervezetében, hogy Éler úr a 19-es, 20-as cikk áthelyezését, illetve átvételét javasolja. a magánszektor, illetve a közféra közötti PPT jellegű együttműködések kapcsán, és erre alapulnak a részvételi szabályok. A bizottság eredeti javaslatát én jobbnak ítélem, mert egész konkrétan meghatározza a hatályt, és a bizottsági javaslat világosan meghúzza a határokat. és a szabályzatba ezt is be kellene építeni, de ez nem azt jelenti, hogy a részvételi szabályok ne tartalmazhatnák azokat a konkrét szabályokat is, amelyek a PPT-kre is kiterjednek, és tovább egyéb programokra a Horizont 2020 keretében. Tehát ez mind a magán és állami, mind a közférák közötti partnerséget is lehetővé teszi. Ezt részletezni is lehetne, de nem ez a megfelelő alkalom. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen. Elsőként Taylor kollégának szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkájáért a részvételi szabályok kapcsán. És ahogyan önök is tudják, 67 ajánlást állítottam össze a, az egyszerűsítéssel foglalkozó jelentés ügyében, és a legtöbbet figyelembe is vette a bizottság. Két olyan ajánlás volt, amely esetében a bizottság nem volt olyan ambíciózus, mint én szerettem volna, és ezek épültek be Éler úr jelentésébe. Az első az odaítélés átfutási ideje, sőt, én kiegészíteném ezt azzal, hogy az első kifizetés átfutási ideje rövidítendő. Ez nagyon fontos lenne számos KKV számára. És Éler úr jelentésének az egyik kiemelkedő pontja, hogy javaslatot tesz az átfutási időre az első kifizetési e, időpontig, hogy ez rövidüljön. Aztán az egyszerűsödés kapcsán a bizottság javaslata valóban az egyszerűsítés szolgálja, de még ez is túl bonyolult. A költségek százszázalékos elszámolhatósága szempontjából, tehát ezt tovább egyszerűsíteni kell. És ami az áfa elszámolhatóságát illeti, úgy tudom, hogy a pénzügyi rendeletben már megállapodás született erről, és valamennyi európai kutatás kutató szempontjából nagyon fontos ez a téma. Tehát ez egyértelműen kell, hogy szerepeljen a végleges változatban. És Einstein egyik gondolatát idézném zárásképpen, mindent a lehető legegyszerűbben, de annál nem egyszerűbben. kikapcsolódott a mikrofon. Összetett dolog a valóság, a valóságot bizonyos fokig egyszerűsíteni kell, de egyensúlyra törekedve. A valóság és Éler úr szövege között találunk meggyőződésem szerint egy kellően egyszerű, de nem túl egyszerű egyensúlyt. Elnök. Köszönöm szépen, Kávályó asszony. Nem arról van szó, hogy nem akartam önt név szerint megemlíteni, egyszerűen csak meg akartam adni a szót. Vidal Quadras. Köszönöm. Tegnap a Horizon 2020-ról szóló általános vitában azt mondtam, hogy ennek a nyolcadik keretprogramnak a fő célkitűzése az, hogy az európai pénzeket hatékonyabban használjuk fel. És ehhez Először is el kell terjeszteni a tudnivalókat, az információt elterjeszteni a programról, a részvétel feltételeiről, és arra is oda kell figyelni, hogy átlátható legyen a pénzek odaítélése. Emellett javítanunk kell a társfinanszírozást. A versenytársainkkal szemben egy nagy hátrányunk van, az pedig az, hogy hogyan alakítjuk át a kutatási eredményeket termékekké. Ez egy olyan eleme ennek a programnak, amelynek talán a legnagyobb esélye van arra, hogy konkrét hatása legyen. E, jogos az az elvárás, hogy a pénzek odaítélési idejét csökkentsük, és hogy ennek érdekében szülessen egy kézikönyv. És e, az előző programok elemzésével lehető legjobban körülírjuk a legmegfelelőbb e, potenciális résztvevőket. Támogatni kell a piachoz közelebbi tevékenységeket, ugyanakkor nem szabad kizárni, illetve e, ezen kívül csak olyan kutatási támogatást kell kizárni, amely az etikai feltételeknek és követelményeknek nem felel meg. A jelentés egyik központi része a menedzsment díjakra vonatkozó átalány ráta, ez egyszerűvé tenné ugyan a rendszert, de azt gondolom, hogy túl egyszerűvé, mert óriási különbség van egy kisvállalat és egy nagyvállalat között ezen a téren is, csak úgy, mint egy vállalkozás és egy egyetem között. Tehát úgy tűnik, hogy a bizottság áteshetett a ló másik oldalára, túloldalára, mert túl egyszerűsítette a dolgokat. Egyetértek a jelentéssel, és azt gondolom, hogy az egész folyamatot ez összességében jobbá teszi, és átláthatóbbá. Fannis Roy úr következik, de őt arra kérném, hogy tartsa be a hozzászólási időt, két, perc, két percet kap, mert nem állunk jól az idővel. Köszönöm Éler úrnak a téma előkészítését, illetve azt, hogy ilyen jól kommunikált velünk, illetve ellenőrizte a, a tényeket és adatokat a bizottság irányába is. Kicsit aggódom, amiatt, hogy egy sor tagállamunk csökkenti a befektetéseket. Valójában ugye itt gyakran azt látjuk, hogy az 1 plusz 1 az nulla, ahelyett, hogy az 1 plusz 1 az 3 legyen. Ez azt gondolom, hogy azt kell, hogy, ahhoz kell, hogy elvezessen, hogy újra kezdjük ezt a vitát, vagy legalábbis megvitatjuk ezeket a kérdéseket a tanácsba, és nem csak itt az ITRE-be, be kell vonni a tagállamokat is, nem csak a vállalkozásokat, az ipar képviselőit, nekem ez hiányzik. Másik dolog, amivel problémám van, az a láthatósága ennek a projektnek. A az európai projektek sztárjainak azonosítása, ez elég nehéz, mert eléggé el vannak temetve a, láthatóságban. A, a, a, az EU címkét láthatóbbá kell tennünk. nem vagyunk eléggé átláthatóak, amikor ezeket a pénzeket kezeljük. Emellett azt gondolom, hogy jobban lehetne differenciálni, és Éler úr is beszélt erről. Csak egyet szerettem volna mondani, a többi az, az majd jön magától, tehát két fő dologban foglalnám össze. Az egyik a láthatóság, a másik pedig a tagállamok jobb bevonása. Thank you, Mr. Van Köszönöm, Van Nistelrooy úr. Most pedig Pucser úr kap szót a bizottság részéről. Thank you, Chairman. Firstly, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm Éler úrnak a fontos jelentéstervezetet amely a részvételi szabályokra vonatkozik, és köszönöm azt is, hogy támogat több elemet is, amelyről, amelyek a bizottsági javaslatban szerepelnek, például az egyszerűsítést. A részvételi szabályok valóban a jogi eszközt jelentik, amelyek segítségével az egyszerűsítést megvalósíthatjuk, illetve teljesíthetjük a több, azt a sok-sok kérést, amit kaptunk a tagállamoktól, a parlamenttől és másoktól is, hogy tényleg egyszerűsödjön minden. Ezért én tényleg az egyszerűsítésre fogok most kitérni. Azért, hogy ez megvalósulhasson, mire van szükség? Az adminisztratív terheknek csökkenni kell, gyorsítani kell az odaítélési időt, felül kell vizsgálni a pénzügyi hibák valószínűségét. Ez például az önök intézményének egy fontos aggája, ugyanis évről évre önök mindig arra, arról panaszkodnak, hogy micsoda jelentős hibák vannak a kutatáshoz kapcsolódó kiadásokban, plusz gondoskodnunk kell arról is, hogy a finanszírozási szint az hasonló legyen, mint a hetes keretprogramban volt. Különböző javaslatok születtek, hogyha ezeken a kereteken belül megvizsgáljuk ezeket, akkor úgy érezzük, hogy a bizottság javaslata, hogy egy finanszírozási ráta legyen minden tevékenységre, minden résztvevőre, plusz az a javaslat, hogy a közvetett költségeket helyettesítsük egy általány összeggel, e, ez a bizottsági javaslat e, teljesíti a célkitűzéseket, a kívánalmaknak megfelel. Az egyik kulcskérdés, amelyet e, Éler úr is említett, a hetes keretprogram megközelítésének a meghosszabbítása. Azt mondja, hogy a különböző intézmények közötti finanszírozási ráták mások, mások az általány modellek a jelenlegi rendszerben. Az a különbség, hogy az FP7-es mátrixot ugye sok érdekelt ismeri, most teljesen új rátákról folyik a vita. Mi aggaszt minket? Az, hogyha fenntartjuk ezt a különbségtételt a résztvevők és a tevékenységek között, azzal meghoz, megnöveljük az administratív terheket, és nem tudjuk lerövidíteni az odaítélési időt, plusz a hibák is meg fognak jelenni. Ugyanakkor a javaslatban nem lehet a közvetett költségeket sem felváltani az általányjal. Az odaítélési időről gyorsan, ez egy nagyon fontos dolog, és Kárvályó asszony is utalt rá. Ugyan ebben az időben tárgyaljuk a költségvetési rendeletet is. Gressle asszony, az önök képviselője utasított bennünket nagyon világosan, hogy ne a részvételi szabályokba tárgyaljuk ezt, és ez egyébként a helyelviszítérítésre is vonatkozik, meg az odaítélési eh, időszakra is. A tanács és a parlament eh, trialógusában a költségvetési rendeletről nagyon világos eh, időtartamot határoz meg, kilenc hónapról volt szó, és nem értjük, hogy mondjuk hosszas eh, eszmecsere után elérkeznek a kilenc hónaphoz, akkor miért kell a kutatási területen, miért lenne szükség egy rövidebb hat hónapos időszakra. Ennyi lenne a bizottság megjegyzése. Köszönöm szépen, és Éler úrnak megköszönöm, hogyha összefoglalja az elhangzottakat. Nagyon rövid leszek, elnök úr, pedig nehéz rövidnek lenni, de hát két dolgot mondok. Először is az általános dolgokról. Ugye, hogy miben más ez, mint a hetes keretprogram. A hetes keretprogram nem arról szólt, hogy megkülönböztessük a résztvevőket, és így tovább. Nem, az volt a baj, hogy különböző szabályok voltak, túl bonyolultak voltak ezek, és nem lehetett rendesen végrehajtani őket. Tehát inkább most a bizottság ugye azt mondja, hogy az egyszerűsítés az az, hogy ha valaki nem tud két lábon menni, akkor egy lábon próbál megsétálni. Hát ez nem, ez csak egy elgondolás. Ők azt állítják, hogy gyorsabban tudnánk gyalogolni egy lábbal, mint kettővel. De igazán itt nem arról van szó, hogy két rendszer egymással versenyez. A bizottsági javaslat az több szempontból nagyon politikai jellegű javaslat. Nekünk inkább arról kell gondoskodni, hogy a gyakorlatban is működjön ez. A parlament nem azt szeretné, hogyha bonyolultabbá válnának a dolgok, hát ez biztos, hogy nem. Viszont olyan helyzet alakult ki, ahol bizonyára tudják, hogy a bizottságnak fontos osztályai azt mondják, hogy ennek így kell lenni, annak úgy, ez túl általános, és így tovább. Hát igen, élénk vitát folytattunk ebben a témában. Én nem hiszem, hogy az együttműködés az nem létezik. Inkább ennek az ellentétéről van szó. Az ellenkezője igaz. Vannak bizonyos aggájaim. Az egyik ezek közül a következő. Carvalho asszony is ugye a jelentésében erre, eh, ezzel foglalkozott, nagyon világos megfogalmazta a véleményét, viszont később hozzátehetünk még ehhez dolgokat a parlamentben, nagyon nagy volt a többség. Engem egy kicsit aggaszt az, amikor azt hallom, hogy egyesek véleménye szerint nem kellene más szabályokat bevezetni, mint a költségvetési rendeletben szereplő szabályok. Hát ez azért nem egészen igaz így. A költségvetési rendeletben szereplő szabályok azért a többségük legalábbis nagyon általánosak, és differenciálnunk kell van egy megállapodásunk, ugye, hogy megmentjük a bizottság életét. A Költségvetési, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban dolgozó kollégákkal kötöttük ezt a megállapodást, tehát hogy megtesszük az egyszerűsítéshez szükséges lépéseket, és ezeket meg is tudjuk védeni majd a számvevőszékkel szemben, költségvetés ellenőrzéssel szemben. Tehát itt pontosan erről van szó, és a költségvetési rendelet is ilyen, ahogy én ezt elmondtam. Még két dolgot engedjenek meg. Mondok egy példát, talán ez jól megvilágítja. Itt az a kérdés, hogy milyen lépéseket kell megtennünk, hogyha nem különböztetjük meg mondjuk a nagyobb eh, ipari cégeket, illetve a kis és középvállalkozásokat, mert hogy ugye 4-6 hét körülbelül az az idő, amíg egy döntés megszületik a pályázóval kapcsolatban, már annak a fényében, hogy egyáltalán kategorizálják, hogy most kis és középvállalkozásnak számít vagy sem, ezért nem különböztetjük meg a pályázókat. Na de hát azért, ha a gazdaságot megnézzük, elég nevetséges ez a fajta megközelítés, hogy egyfajta hozzájárulási ráta van. Hát az biztos, hogy a kis és középvállalkozásokat jobban kell támogatnunk, mint a nagyokat és aki az egy rátát támogatja, az csak annyit mond, hogy hát igen, a bizottságnak 6 hetébe telik az, hogy egyszerűen a pályázóról eldöntse, hogy KKV-ról van szó vagy sem. Hát nem tudom, most akkor ennek alapján döntsük el, hogy jó, akkor a KKV-ket és mindenkit egy kalap alá veszünk azért, mert a bizottságnak egyébként 6 hétig kéne ülni a pályázatokon. Hát gazdasági szempontból igenis van különbség a KKV-k és a nagyvállalatok között a bizottságnak meg kellene tanulnia hamarabb eldönteni, hogy kiről van szó. Ez egy jó példa szerintem. Nem hiszem, hogy a differenciálás a mi ellenségünk, vagy a gyors ügyintézés és hatékony ügyintézés ellensége, egyáltalán nem. A differenciálásra szükség van annak érdekében, hogy a gazdasági és politikai szempontokból jól tudjunk, helyesen tudjunk eljárni, és bizony egyszerű eljárásokkal. Tehát persze ki kell egyensúlyozni mindig a két dolgot, ezt fogjuk tenni az elkövetkezendő hetekben. Szeretnénk, hogyha a bizottság empirikus adatokkal tudna szolgálni, hogy lássunk valamit, mert ez olyan, mint egy fekete doboz halvány, fogalmunk sincs, hogy mi történik. És azt hiszem a parlament mondjuk elég intelligens ahhoz, és hát ez biztos, hogy partneri módon fogunk a bizottsággal viselkedni, nem csak a politikai kijelentések érdekelnek bennünket. Tehát tényleg a bizottság legyen óvatos, mielőtt bármit kijelent, mielőtt azt mondják, hogy igen, a parlament a hetedik keretprogramot akarja, és pont, és a bizottság pedig ambiciózus. A bizottság elkészítette a javaslatát, ezt valóban nagyon jól összeállították, de hát jönnek egymás után a közlemények. Egyik közlemény követi a másikat a bizottságtól, és ezekben szerepelnek a megjegyzések, amelyek az ilyen jogszabályalkotási javaslatokra vonatkoznak, az internalizációra, és így tovább. Úgyhogy én egyáltalán nem örülök ennek. És nem örülök az általános vádaskodásnak sem, nem segít senkit a vádaskodás, akkor se, hogyha esetleg észszerűnek tűnik valamelyik oldalon mivel ilyen komoly költségvetési problémák vannak, le kell ülni és átgondolni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani mind a két dolgot, tehát egyrészt, hogy a magánszférát is mozgósítsuk, tehát a lehető legtöbb kutatás és innovációs programot támogassunk a rendelkezésünkre álló pénzekkel, ne essünk abba a csapdába, hogy a statisztikát nézzük, és ezért csak az iparnak adunk pénzt, vagy az iparnak adunk több pénzt. Statisztikailag persze lehet, hogy itt vannak a nagyobb pénzek, de azért óvatosnak kell lenni. Aztán egyszerűsíteni is kell, hogy a bizottság is tudjon működni. Mi nem a bizottság ellen beszélünk, mi csak működőképessé szeretnénk tenni ezt az egészet. Én tényleg nagyon kíváncsian és nagy örömmel várom a vitát erről a témáról. Nem fogunk itt doktrinákhoz ragaszkodni a parlamentben, viszont ne felejtsük el, hogy a múltban ugye milyen volt, tehát szeretnénk kompromisszumra jutni a jövőben. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. És most a tolmácsok munkaideje ugye lejár, tehát meg kell, hogy szakítsuk a munkánkat hamarosan, de hogyha jól tájékoztattak engem, akkor még 10 percünk van, és ezt a 10 percet az utolsó jelentés megvitatására fogjuk fordítani mondja az elnök úr. Gyorsan elmondom még, hogy az előző jelentés, tehát Éler úr jelentésének, a módosítóinak a határideje június 27-e. És akkor a Kalfi jelentés következik a, el kell, hogy mondjam gyorsan önöknek, hogy Kálfin úr most pont az elnök úrral találkozik az MFF témájában, de egyébként tegnap már meg is tartotta a beszédét. A közféra információinak további felhasználás, felhasználásáról van szó. Rögtön rá is térhetünk az árnyék előadókra. Először Salvador úr a néppárt árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden néhány észrevételt szeretnék az információ cserével kapcsolatban ismertetni. Először is, amikor az irányelvről szólunk, akkor itt arról van szó, hogy az információkat újra kell hasznosítani. Itt nem a dokumentumok elérhetőségéről van szó. Tehát a publikus információk felhasználhatósága merül fel, ez érdekli leginkább a tagokat. Különböző kihívásokkal, problémákkal nézünk szembe és ez az egyik oka az irányelv reformjának. A jelenleg érvényes irányelvet ezért akarják átalakítani. Először is sok esetben nincsenek a felhasználók tisztában a felhasználás lehetőségével, és ezen kell változtatni. A közigazgatások hozzáállását, gondolkodásmódját kell átalakítani aztán a különböző tagállami szabályokat kell továbbfejleszteni, különösen a jelenleg hatályos irányelv alkalmazása során. A legfontosabb kérdések, amelyeken dolgoznunk kell az irányelv ügyében, az elsősorban a hatály. Tehát az adatok újra felhasználásának a hatája. A múzeumok, könyvtárak, egyetemek szerepelnek ebben a körben. Ott van lehetőség a felhasználásra. Aztán a második, a különböző díjak alkalmazása. Miért kell fizetni, mennyit, mi legyen ingyenes. Ez nyilvánvalóan az egyik kulcskérdés lesz az egyeztetésünkben. Véleményem szerint meg kell találni a pluszköltség meghatározásának a módját. És az, hogy valami ingyenes, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmi költséggel nem jár. Illetve ami szabadon felhasználható, az nem feltétlenül jelent teljes költségmentességet. És néha a közintézmények, illetve a magánintézmények a költségvetésük egy részét a termékeik értékesítéséből gyűjtik össze. Tehát garantálni kell, hogy ne csökkenjen a költségvetésüknek ez a része, vagy pedig kapják meg az államigazgatástól ezt a költségrészt, ami a termékek, illetve eredmények értékesítéséből jött volna be. Aztán a géppel olvasható formátum a következő kérdés. A metadatbázist hogyan lehet használni, hogy hogyan jutunk hozzá az információkhoz? Ez is egy kulcskérdés. És utolsóképpen a felügyelő hatóság szerepét kell tisztázni. A bizottság azt javasolja, hogy egy független testület jöjjön létre. Véleményem szerint, hogyha egyeztet, egyeztetnek a tagállami illetékes intézmények, illetve hatóságok, akkor nem kell egy új egy új fórumot erre létrehozni független testületekkel kellene garantálni az átláthatóságot, a hatékonyságot és a verseny tisztességességét az, a közféra és a magánszektor vonatkozásában. Ezt kell kiemelni, illetve nagyon fontos lehetőségként kezelni. így tehető hatékonyabb az együttműködés a közfér és a magánszektor vonatkozásában. Elnök, köszönöm szépen! Adina Vájan arra kért, hogy olvassam fel a nevében a következőt az Alde véleménye szerint. Valamennyien egyetértünk, hogy felül kell vizsgálni az irányelvet, jó irányba mutat a bizottsági javaslat, új lehetőségeket teremt ez a javaslat, és gazdasági előnyt is hoz a KKV-nk számára. De gondoskodnunk kell arról, hogy az irányelv valóban elérje a megcélzott eredményeket. Nagyon ambiciózusnak tartjuk a bizottsági javaslatokat, de jobban is meghatározhatna némely pontot, illetve ezek még tovább fejleszthetők. A hatály a közféra egyéb testületeit is magában foglalhatja, de körültekintően kell alkalmazni a rendelkezéseket. Máskülönben fennáll a veszély, hogy egyes intézmények ennek következményeképpen egyáltalán nem tesznek elérhetővé információkat, ami a felülvizsgálat célját ássa alá és potenciális negatív hatásokkal járhat a publikus adatok szélesebb körű elérhetővé tétele konkrétan a személyes adatokkal való visszaélés veszélyeire gondolunk, amelyek a kibővült hozzáféréshez kapcsolódnak. Tehát ez ellen védekezni kell a magánszféra, illetve személyes adatok védelme érdekében a végrehajtás során. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni az ambíciózus hatály és a gyakorlati végrehajthatóság között amely nem akadályozza az átláthatóságot, tisztességes versenyt teremt, és a magánszféra védelmét is biztosítja. Ja. Ándatóti asszony, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden megfogalmazni mondanomat. A felülvizsgálatot üdvözlendőnek tartjuk, és örülök a lehetőségnek, hogy az adatok nyílt elérhetővé tételéről megtarthatjuk ezt a vitát. Én úgy gondolom, hogy a bizottság jó alapot teremt ehhez. És sokan közülünk is úgy gondoljuk, hogy ez ténylegesen egy jó javaslat, egy jó alap. A bizottság nagyobb hangsúlyt fektet az anyagoknak a bővítésére, több ágazat bevonására, és megnövelték az intézkedéseknek a számát is, pontosabban, hogy milyen műveletek végezhetők ezekkel az elérhetővé tett anyagokkal. Különböző kulturális vonatkozások is felmerülnek az egyetemek és a könyvtárak kezébe kerülő anyagokkal kapcsolatban, és ennek keretében gyakran megfeledkezünk arról, hogy milyen szolgáltatások is adják a közféra működésének a lényegét. Európa polgárai manapság elég gyakran fizetnek különböző díjakat, jogdíjakat, például zenei anyagokért. Van egy tévésorozat például, amely a szüleim fejlődése szempontjából nagyon nagy szerepet kapott, és ezt manapság egyáltalán nem látjuk. És a fiatal generációk, az idősebb ismerősökkel, barátokkal nehezen találják az összhangot, a kapcsolatot. Tehát sok évtized munkája veszhet így kárba, ezt kellene megelőzni és hasznosítani az eddigi eredményeket. A harmadik felek adat felhasználása esetében például elő kell segíteni ennek a feltételét, és többen kimaradtak a szerzői jogok e területének a kezeléséből. Aztán egy fontos társadalmi vonatkozást említenék, sok barátom nézte a 80-as évek végén a tévésorozatokat, és valószínű, hogy ezeket például egyáltalán eh, nem lehet manapság megszerezni, elérni. Tehát nem csak a magam nevében, hanem a barátaim, ismerősök, a családom nevében is mondom ezeket a szempontokat. Tehát a bizottság ambícióit ebbe az irányba szeretnénk bővíteni, és eh, örömmel veszek részt a jövőbeni vitákban. Igen, mondja az elnök, Emilia, a 80-as évek tévésorozatait nagyon jó lenne valóban újra nézni. Köszönöm szépen mindenkinek a vitában való részvételt, és a, az ügynek a következő vitája szeptember 18-án következik majd. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát. És a bizottság az utolsó szó jogán